Bună dimineața! Bună dimineața! Declar ședința Comisiei PETI deschisă. Președinta Comisiei, doamna Mazzoni cer... Köszöntöm Önöket, megnyitom az ülést. Mazzoni, asszony sajnos nincs itt a mai ülésen, nem tudott eljönni. Felhívnám a figyelmüket arra, hogy egy delegációs út utazik Ausztriába, Maconi asszony és más ö, szakbizottsági tagok is részt vesznek ezen. Van egy napi rendünk, és ö, annak van egy módosítása is. Ö, a 15-ös pont 0701-es petíció, ez elhalasztásra került a petíció benyújtójával összhangban ez november 16-án vagy 29-én kerül majd megtárgyalásra. Ha um, egyetértenek, akkor így járunk el. A 8-as petíció benyújtója a Bikló megyében található állítólagos árvízesélyes területén tervezett építési projektről a petíció benyújtója jelen van. 10 Négyes pont az ösztikai repülőgép szerencsétlensége kapcsolatban. 13-as pont információhoz való hozzáférés. Tehát az előző volt a 13-as pont, ez most a 14-es spanyol polgárháború, aztán az európai iskolák területén tapasztalható diszkrimináció. Daniel Antonia úr részt vesz a 17-es, a 97 per 2011-es petíció, holland állampolgár nyújtotta ezt be. Az iskoláztatási támogatásról szól, ez az Európai Szabadalmi Hivatal munkatársainak. Aztán 18-as, ez a 1031-es petíció a francia nyelvű külföldi oktatást előmozdító ügynökség területén nem ö, francia állampolgárságú európai polgárokért ért hátrányos megkülönböztetésről szól. Ez a petíció olyan is jelen, de képviselőt küldött. Austin óra 20-as pont petíció benyújtója nem lesz jelen, felolvassák. Aztán lesz egy előzetes vita az olaszországi látogatásról. Erre még sor kerül, mielőtt a koordinátorok összeülnek. Ez az ülés 11 óra 30-kor kezdődik. Ezzel rá is térünk a kettes napi rendi pontra, ha nincsen további megjegyzésük ezzel kapcsolatban azt is tudjuk fogadni, ezek pedig a 10, júli 12-e, illetve szeptember 19-20-a ülések jegyzőkönyve. Van egy sor ajánlás a petíciók befogadását illetően, ez egy héttel ezelőtt került benyújtásra, nem volt ellenvetés a tagok részéről, ha nincs további ellenvetés, ha nincs továbbra sem ellenvetés, akkor ezek, ezek az ajánlások elfogadásra kerülnek. Négyes pont, vannak-e témák, amelyeket meg szeretnének említeni? Eddig volt lehetőség a bejelentésére, nem került ilyen eset bejelentésre. Nézzük akkor magát a tényleges napi rendet, ahol is környezetvédelmi intézkedésekről beszélünk. Ötös pont, az uniós környezetvédelmi intézkedések hozadékainak láthatóvá tétele a bizalomépítés, az ismeretek gyarapítása, a reakcióképesség javítása területén. Chichester úr mm, a vélemény előadója. Azoknak kérdésem, hogy szeretne szót kapni, parancsoljon. Igen, nagyon köszönöm. Nem ígérhetem, hogy olyan gyors leszek, mint ön volt, de igyekszem mindent tőlem telhetőt megtenni. Önök elé tárom ezt a vélemény tervezetet. Igyekszünk valami egyensúlyt kialakítani. A legfontosabb kérdés itt az, ami az egyes bekezdésben szerepel, ahol is a petíciók számán gondolkodunk el környezetvédelmi ügyekben. Ez a kiindulási pontunk, és minden tőlünk telhetőt megteszünk természetesen, hogy támogassuk, segítsük a petíciók benyújtóit, és a tagállamokhoz fordulunk, hogy a lehetőleg nyitottabbak legyenek és működjenek együtt. Ez talán arra enged következtetni, hogy bizonyos tagállamoktól azért nagyobb fokú együttműködést szeretnénk. Egyensúlyt szeretnénk kialakítani az egészséges gazdaság és a környezet védelmek között, és azt szeretnénk, hogy a helyi közösségek komoly beleszólási lehetőséget kapjanak ezekbe a kérdésekben. Ebben a szellemben azt mondjuk, hogy úgy gondoljuk, hogy a tagállamok tényleg a legjobb hely a helyi prioritások meghatározására, tehát a szubszidiaritás elvét támogatjuk a környezetvédelmi kérdésekben, ahol csak lehetőség van erre. Az EU környezetvédelmi szabályok túl teljesítéséről hadd szóljak pár szót. Ismerem az Egyesült Királysági helyzetet, jogalkotási helyzetet. Ők örömmel tesznek plusz szabályozói elemeket az európai jogszabályokhoz, ezek nem túl népszerűek, és ezért gyakran Európát hibáztatják az Európai Uniót. Figyelmet kell szentelnünk annak, hogy ez az európai szinten elfogadott környezetvédelmi intézkedésekkel szembeni ellenérzésekhez vezethet az emberek körében. Úgyhogy erre oda kell figyelnünk amikor kialakítjuk a környezetvédelmi jogszabályokat. Ötös pont, ezzel kapcsolatban valószínűleg lesz kérdés, úgyhogy ezen csak át is ugrok, és a hatosra hívom fel a figyelmüket, melynek értelmében magas szintű átláthatósággal és információkkal kapcsolatos normákat szeretnénk, hogy világos legyen, hogy mit akarnak elérni a környezetvédelmi jogszabályokkal uniós szinten. Ezzel hozzájárulhatunk ahhoz, hogy a, a, a polgárok egyetértését is megkapjuk. Üdvözöljük a környezetvédelmi hatásvizsgálatokat. Ugye azt szeretnénk, hogy itt legyen egyensúly a gazdaság és környezetvédelmi célok között. Aztán arra ösztönözzük az Európai Bizottságot, arra sürgetjük a bizottságot, hogy a környezetvédelmi politikát próbálja meg jobban összeegyeztetni a közös halászati politikával és a közös agrárpolitikával. Reméljük, talán inkább fordítva, hogy a halászati politika és a környezetvédelmi politika jobban hozzáigazítható a, a halászati politika és az agrárpolitika jobban hozzáigazítható a környezetvédelmi politikához hoz. Aztán végezetül a tagállamokat kérjük arra, hogy hajtsák végre az uniós környezetvédelmi jogszabályokat, és tegyék ezt világos, átlátható és felhasználóbarát módon. Ezeket az ajánlásokat javaslom továbbítani a Környezetvédelmi Bizottságnak. Persze nem tudjuk, hogy milyen elfogadást nyer az egész. Köszönöm. Elnök, nagyon köszönöm. Most az Európai Bizottságnak adok szót. Jean-François Frick úr, Környezetvédelmi Főigazgatóság, parancsoljon. Thank you, Madam Chairman. Köszönöm szépen, és köszönöm az előadónak ezt a jelentéstervezetet teljesen egyetértek azzal, ami az egyes bekezdésben szerepel. Nagyon sok petíció érkezik, nagyon sok panasz érkezik hozzánk, és a biztosunk ö, ö, számára éppen ezért ez prioritást élvez. A márciusi közleményünkben utakat vázolunk fel, melyben a tagállami végrehajtási utat szeretnénk megkönnyíteni. Gyakran az a probléma, hogy a petíció benyújtói tagállami szinten keresnek megoldást, de semmi nem áll rendelkezésre, ezért fordulnak hozzánk, illetve önökhöz. A legfontosabb először is tehát, hogy a, több információt adjunk a polgároknak, hogy tudják az, a jogaikat, és komolyabb reakciós, illetve felügyeleti mechanizmusokat kell kialakítani, illetve az igazságszolgáltatáshoz való jobb hozzáférést. A közlemény tehát arról szól, hogy a jelen közvetődelmi jogot a lehető legjobban végrehajtsuk. Hallottunk más érveket a gold platingről, hatásvizsgálatokról, és így tovább. Támogatom azt is, amit a helyi szinttel, a helyi felelősséggel kapcsolatban elmondott a Régok Bizottsága is erre így tekint, ez, ennek érdekében tennünk kell, meg kell néznünk, hogy tudunk fellépni jobban a régiók, helyi települések, vagy települések érdekében. Köszönjük egyébként ezt a kitűnő anyagot. Nagyon köszönöm. Tekintettel arra, hogy a mai napon első alkalommal beszélünk, ezért azoknak szeretnék szót adni, akik szólni szeretnének. Agan A felelős ez most nincs itt, de ennek a hatásait mi is érezzük igazából, vagy elszenvedjük. Először is hadd mondjam el, hogy három bekezdéssel kifejezetten egyetértek. 1-es, 6-os, 8-as és 9-es, tehát összesen 4 bekezdés. Ha megnézem a többit, akkor keresem az egyensúlyt, ezt nehezen látom. Ez kicsit olyan, mintha a Greenpeace-nek adnék lehetőséget arra, hogy minden környezetvédelmi kérdésben övé legyen a végső szó. Az az érzésem, hogy mintha ön szerint nem kellene európai környezetvédelmi jog, csak helyi szintű, és csak akkor fogadhatunk el szabályokat, ha az megfelel a helyi szintnek, és hogyha a és éppen ezért örömmel láttam a halászat és közös agrárpolitikás bekezdést. De hogyha a koordináció azt jelenti, hogy rájuk hagyjuk, hát akkor tudjuk, hogy mi fog történni. Akkor hatalmas harc lesz például Dániában, és a gazdákat egyáltalán nem érdekli, hogy ugye a vízforrások elapadnak, és egy a zöld-sárga sivataggá változik az ország, mivel nem teszünk semmit. Nem hiszem, nem vagyok biztos abban, hogy nekünk ezt az üzenetet kellene közvetítenünk a petíció benyújtók felé, hogy fogják be a szájukat és hagyják a helyi halászokra, gazdálkodókra és így tovább hiszen hogyha a petíció benyújtói eljönnek hozzánk, azzal a célra jönnek, hogy európai gondolatokat, ötleteket kapjanak, és ösztönzést. Igyekszem tényleg pozitívan látni a dolgot, hiszen látom, hogy ön nagyon komoly egyensúlyra törekszik. Köszönöm szépen, Eller úr. Nagyon köszönöm az árnyék jelentéstevő nevében szeretnék szólni, aki ma nincs itt. Először is el kell, hogy mondjam, hogy alapjában egyet értek a jelentéssel. Szerintem ez rendben van. Úgy gondolom, ezt akarom azt mondani a szemben. Kicsit máshogy is olvasom ezt az egészet. Én a négyes pontnak különösen örülök, ahol is hangsúlyozásra kerül hogy igenis szükség van az uniós közvetvédelmi jogra, de persze sem értelme ennek az egésznek, hogyha túlszabályozás van. Ugye a közvetvédelem a határokon nem áll meg, és a legrosszabb, ami történhet, hogyha a patak egyik partján ez egyik jog érvényes, a, jobb, a másik partján meg másik jog, ugye mondjuk, ha államhatárról beszélünk. Éppen ezért azt javaslom, hogy igenis szóljunk arról, hogy uniós szintű környezetvédelmi jogszabályokra van szükség. Én a magam részéről nagyon fontosnak tartom ezt, vehetnénk címnek is azt, hogy bizalom több információ segítségével. Ezek ugye nem érnének el minket, hogyha elég információ rendelkezésre állna helyi szinten, tagállami szinten, tagállamok között természetesen jobb információ cserére van szükség. Ahol frakcióm még módosító indítványokat szeretne benyújtani, az, az, az két pont igyekeznénk bevenni azt az aspektust, hogy az információ cserét igenis javítani kell a tagállamok között is. Például Németország és Cseh köztársaság között látom ezt, nem szeretnék senkit se hibáztatni, tényleg mindkét oldalt látom, és ott ki nem mondott, nem látható, de mégiscsak működő információs korlátok vannak, a bal oldal nem tudja, mit csinál a jobb, mármint a határ két oldalán, az információ cserének egész egyszerűen működni kell, és nagyobb fokú bizalomra van szükség, hogy a tagállamok igenis tájékoztassák egymást, tegyék ezt időben. Semmi értelme, hogyha a fővárosok együttműködnek, hiszen a fővárosok gyakran sokkal messzebb vannak egymástól, mint az adott régiók. Információáramlás egyértelműen beleírnám, hiszen a bizottságban, mind, a szakbizottságban mindig is ö, csodálkozunk ezen, hogyha vannak kérdéseink, az Európai Bizottság továbbítja ezeket a tagállamoknak, aztán választ ad nekünk itt nagyon gyakran előfordul, hogy az adott régiós kolléga jelentkezik, és azt mondja, hogy elnézést, bizottság, minden tiszteletem, de hát én egész máshogy látom ezt a helyzetet. Egy konkrét petíció esetében ö, ö, láttam ezt, ö, tehát tettünk fel kérdéseket, és a cseh kollégával én is elutaztam Prágában, és eljutottunk ahhoz a munkatárshoz, aki a konkrét kérdéseket kezeli. Hát ő nem is tudott ezekről a bizottsági kérdésekről. A bizottsági kérdések eljutnak a tagállamban, a tagállamba természetesen, de van egy feldolgozója ennek az egésznek, aki csak azért felelős, hogy a bizottsági kérdéseket megválaszolja. A bizottságtól tagállamokhoz eljutatott kérdések megválaszolásába az illetékes hatóságokat bele kell vonni. És néha ezek ugye nem teljes körűek, stb. Nem teljesen jól működik ez az egész. A tagállamokat fel kell kérni, hogyha a petíció bizottságtól, illetve a bizottságtól kérdések érkeznek, akkor azok igen el kell, hogy jussanak oda, ahol ezeket feldolgozzák. És nem csak egy fővárosi munkatárs kell, hogy felelős legyen azért, hogy a bizottsági kérdéseket megválaszolja, és néha már ilyen előkészített válaszokat vág ki, vesz ki a komputerből, amiket aztán megküld a bizottságnak. Aztán ötös pont, nem tudom, hogy fordítási hiba, az első részét értem, hogy hangsúlyozza, hogy az uniónak égető szüksége van az új energiatermelési kapacitások kifejlesztésére. Elismeri azt is, hogy ezt a környezetre gyakorolt hatások nélkül nem lehet végrehajtani. A mondat azonban félérthető és sürgeti a hogy helyezzék előtérbe a termelés befejezését követő megfelelő tájvédelmet. Lehet, hogy fordítási hiba, de kérem az előadót, hogy ezt ismertesse a németben. Nincs ennek igazán értelme. De végezetül 99%-ban rendben van ez az anyag, kevés módosított benyújtunk majd, a harmadik pontot nagyon fontosnak tartom, hiszen nagyon sok dolog arra vezethető vissza, hogy meglehetősen kevés átláthatóság van. Köszönöm. Domnule Bostináru, aveți cuvântul. Bostinár úr. Köszönöm szépen, Lelenek asszony. Rendkívül fontos, különösen fontos ez a vélemény, ugyanis olyan szempontokkal foglalkozik, amelyek a mi szakbizottságunknak is fontos feladatai, de hát ezt az előttem szólók elmondták. Mindenképpen szükség van arra, hogy egy közös, e, egységes értelmezést tudjunk adni a különböző jogi normáknak. És ez vonatkozik arra is, hogyha eltérőek az értelmezések, ezt meg kell akadályozni a, nem csak a tagállamokban, a döntési szinteken értelmeznek bizonyos jogszabályokat más, hogy mint alsóbb szinteken, hanem a különösen határon átnyúló projekteknél nagyon fontos az, hogy egységes legyen a jogszabályok értelmezése. És ebből adódik az, az is, hogy egységesen kell mindent tudnunk értelmezni. A, az ENVI szakbizottság figyelmét fel kell hívni <clears throat> arra, hogy mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy lehessen egy egységes értelmezés, vagy legyen egy megfelelő konfliktus feloldó mechanizmus, hogyha mégis eltérőek az értelmezések. A fellépések határidejét is pontosan meg kell adni, meddig kell valamit átültetni, megvalósítani. Ezek a határidők egységesek kell, hogy legyenek. A következő petíciókban, aminek tárgya a Bécsi repülőtér, szintén ilyen problémák merülnek fel. És hogyha meg tudjuk oldani az ilyen ehhez hasonló problémákat, akkor majd levonhatunk bizonyos következtetéseket, mégpedig azt, hogy vannak olyan országok, olyan régiók, amelyek szeretnének bizonyos speciális jogszabályokat, például partvédelem, egyebek, és meg E, ki kell küszöbölnünk az olyan problémákat, mint ami abból adódik, hogyha például valaki benyújt egy petíciót egy ország, egy közösség vagy egy régió ellen, e, hogy nem mérheti el a célját, és e, tehát ezt kell megakadályozni. 2012-től, vagy talán 2014-től, az új, mikor indul az új hosszú távú költségvetés, és lesz új parlament, új bizottság. Nos, addigra egy olyan rendszer felé kellene közelítenünk, ami tényleg európai, teljesen európai az megvalósítás és az értékelés szempontjából is. Ez pedig azokra a tapasztalatokra kell felépíteni, amelyeket, melyeknek már a birtokában vagyunk, és Csicseszter tisztelt képviselő társam is erről beszélt. A frakció még benyújt majd néhány módosító indítványt, de az egész filozófia, ami meghúzódik a jelentésben, közel van a miénkhez. Elnök asszony, köszönöm Bossinár úr. Most pedig a bizottság képviselőjének, Brick úrnak eh, adom meg a szót. Eh, kérdezem, hogy van-e még valami mondani valója kiegészítésképpen. Nem, nincsen, akkor Chichester eh, úrnak adom meg végezetül még egyszer a szót. I thank uh, the commission. Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm a kollégáknak a nagyon hasznos, konstruktív észrevételeket. Komolyan aggódnék, hogyha Óken asszonynak minden tetszene hálás vagyok a kis, apró, kedves szavakat, szavakért, azért néhány ilyenre futott a Oken asszony erejéből talán kicsit helytelen benyomását támadt. Én nem próbálom kikerülni a közösségi EU jogszabályalkotást, hanem szeretném segíteni a, azt, hogy a helyi közösségek jobban elfogadják az EU jogszabályokat, hogy úgy érezzék, hogy nekik részük van ezeknek a végrehajtásában, értelmezésében. Nem gondolom tehát, hogy ez a kettő nem lenne kompatibilis, ez a két kettős célkitűzés nem lenne egymással összeegyeztethető. Persze megpróbáltam egyensúlyt teremteni, nyilván a környezetvédelmi prioritásos és a gazdaság szükségletei között is egyensúlyt kell teremteni. Jelenleg, különösen a mostani gazdasági körülmények között, és ez nagyon fontos. Jár úr, köszönöm amit elmondott. Kicsit jobban örültem annak, amit ön mondott, mint annak, amit Óken asszony. Különösen tetszett az a javaslata, hogy More Confident to, uh, Through Better Information legyen a cím. Örülünk minden szöveges javaslatnak, és átír, fogalmazhatom, vagy át megváltoztathatom a címet. Uh, Azután azt mondta, hogy jobb információ cserére van szükség a tagállamok között. Ez egy nagyon fontos megjegyzés. Remélem, hogy majd az ön által benyújtandó módosítás révén ez is gazdagíthatja a szöveget. Itt van az ötödik bekezdés, ugye, amire rákérdeztek. Ebben arra szeretnék emlékeztetni, hogy nagyon sokféle energia forrásra van szükségünk, új kapacitásokat kell kiépíteni, amikor lebontják a régi erőműveket, most akár szélerőműveket, vagy atomerőműveket, vagy akár még vízerőművekre is gondolhatunk, ami régi és megszűnik működni. Az új kapacitások, legyen az szélerőmű, vagy napelemek, napkollektorok, de gondoltunk megint csak atomenergiára is, illetve jó barátunkra, a palagázra. Tehát mindennek, mindezeknek van hatása a környezetre. És itt a lényeg az, angolul olvasom, felhívjuk az EU-t és a tagállamokat arra, hogy határozzanak prioritásokat a jó tájvédelem érdekében. Tehát a táj, tájat úgy kell helyreállítani, mint amilyen volt, mielőtt az új energetikai kapacitásokat kiépítették, ezt akarjuk itt mondani. És megint csak a, a zöld állapotot akarjuk visszaállítani. Most látom, Óken kolléganőm is bólogat. Köszönöm Bosszinárú kollégának és amit elmondott, hogy közös, egységes értelmezésre van szükség, ezzel maximálisan egyetértek. Köszönöm, elnök asszony. A módosítók beintásának határ ideje jövő hét 13-a. Örömmel várom a módosítókat. Köszönöm. Hauken asszony. Mikrofon nélkül sajnos amikor azt mondja, hogy egyensúlyt kell teremteni a környezet, az ökológia és az ökonomia között, hát ez is látszik, hogy mennyire rövidlátó a gazdasági kérdésekben öt unokám van, ezért én kicsit jobban látom a gazdasági kérdéseket, mert a gyerekeimnek, az unokáimnak és az ő gyerekeiknek is joga lesz, kell, hogy legyen az egészséges környezethez, és hogyha nagyon szűk látókörűen, rövid távra van gondolkozunk gazdasági ügyekben, akkor ez nem lesz így. Járul. A jelentéstevő megpróbálta ezt az egyensúlyt megtalálni. A következő generációnak is joga van mind a kettőre, a környezetre is, de természetesen a jólétre, a gazdasági fejlődésre is. És az a feladatunk, felelősségünk, hogy mind a kettőt biztosítsuk. Az Európai Unió most inkább elől élen jár ezen a területen, ki kell hangsúlyoznunk, hogy fontos ez az egyensúly. Persze nem szabad azt mondani, hogy nincsenek ellentmondások, ezekkel együtt kell tudni élni, de pont azért kiegyensúlyozott a jelentés, mert nem csak az egyik oldalt hangsúlyozott túl, hanem tényleg egyensúlyt teremt a kettő között. Ez számomra nagyon-nagyon fontos, hogy küzdjünk azért, hogy Európában legyen egy egységes környezetvédelmi jog, a környezetvédelmi jogért, tehát itt Brüsszelben kell küzdeni, és nem otthon a tagállamokban. Ugye Németországban már szinte erénynek számít az, hogy szidják az új EU-s jogszabályokat és irányelveket, és aztán a németek ezeket még túl akarják teljesíteni, túl bonyolítják, aztán utána Brüsszelre mutogatnak, hogy hát Brüsszel a hibás mindenért, határon átnyúló környezetvédelem, persze fontos, hiszen bár nincsenek már határok, de hát azért a határokon átnyúló kommunikáció létezik nem lehet tehát a patak egyik partján más mondani, mint a másikon, és aztán ugyana, azt mondani, hogy ugyanazt a környezetvédelmi jogszabályt alkalmazzuk. Remélem, és remélem, hogy ez eljut a Környezetvédelmi Bizottsági kollégákhoz is, tehát remélem, hogy ők majd pont komolyan veszik, amit mi írunk ebben a jelentésben. Ugyanis nagyon sok munkát meg lehetne spórolni itt a petíciós bizottságban, hogyha rendben lennének ezek a dolgok. Pont azért kerül ide sok ügy, mert túl kevés tájékoztatás, túl kevés az információ csere. Úgyhogy én nagyon jónak tartom a jelentést. Csicseszter úr, még egyszer. Köszönöm, elnök asszony. Nem nagyon tetszik nekem itt ez a vita, hogy ki rövidlátó, meg ki nem. Jó, én rövidlátó vagyok, de nem fair dolog ez, hogy ez, ez, ez, ez, ez diszkrimináció, hogy engem így hívnak. Vagy Jóken asszony ezt mondta. De most komolyra fordítva a szót, gyermekeim vannak, ö, ö, unokáim, még nincsenek türelmesen várunk a feleségemmel. Én, ami engem itt nagyon-nagyon türelmesen várok, Most tényleg komolyra fordítva. Szerintem nem monopolizálja azt a kolléganő, hogy a következő nemzedékek sikerének az áloga csak az ön kezében lenne. Mi valamennyien jót akarunk a gyermekeinknek, unokáinknak és az ő utódjainknak, csak lehet, hogy eltérően látjuk azt, hogy hogyan lehet biztosítani az ő jövőjüket és megyezünk meg itt barátságosan abban, hogy eltérően látunk dolgokat. Doresc să vă reamintesc și eu că termenul limită pentru... Szeretném emlékeztetni önöket arra, hogy a módosítók benyújtásának határideje november 13-a. December 3-án szavazunk itt a bizottságban. Most pedig az Európai Ombudsman külön jelentését taglaló jelentést fogjuk megvitatni. DV2591, itt a Bécsi repülőtér kibővítéséről van szó, és Óken asszony az előadó. Megvitatjuk majd ezt a vitát. Egyébként az osztrák petíciós szakbizottság egy delegációját is meghívtuk, Ursula Hauptner asszony vezetésével. És most közölték velünk, hogy ez a szakbizottsági delegáció csak később fog érkezni, majd ha itt lesznek, akkor persze nekik is megadom a szót, de most egyelőre Auken asszony következik. Először is néhány dolgot hagy mondjak el a jelentésemmel kapcsolatban. Az első megvitatása óta már volt néhány találkozó, az osztrák hatóság képviselőivel is találkoztunk, de igazából ez nem osztrák hatóságokat érintő ügy, hanem itt az Európai Bizottság és az Ombudsman közötti kapcsolata a lényeg. Ausztriában az történt, hogy amikor kibővítették a bécsi repülőteret, nem becsülték meg azt, hogy az első bővítésnek milyen akkumulált összetett hatásai vannak. Most egyébként már jobb a helyzet Ausztriában, mint ami kezdetben volt. Találkoztunk az Európai Bizottság képviselőivel és az ombudsmannal is. Két dolgot hagy mondjak el, ami talán fontos a jelentésemben. Az egyik az i preambulum bekezdés, ahol kihangsúlyozzuk, hogy mennyire fontos az, hogy a tagállamok vegyék figyelembe mégpedig időben azt, hogy biztosítani kell azt, hogy legyen hatásvizsgálat. Hogyha megfeledkeznek a környezetvédelmi hatásvizsgálatról, akkor az követően nagyon súlyos helyzetek alakulhatnak ki. Én személyesen úgy gondolom, hogy ez az ex post, az utólagos hatásvizsgálat nagyon szerencsétlen dolog, és nagyon szerencsétlen az, hogy az Európai Bizottság ilyesmit megengedett anélkül, hogy szükséges intézkedéseket kívánta volna. Az ex post ez olyan, mint a postmortem, és mi nem postmortem dolgokat akarunk, hanem, e, hanem még mielőtt történnek a dolgok, az előtt kell a hatásvizsgálatot elvégezni. Aztán itt van a tizedik pont. Az ombudsmannal folytatott találkozónk alapján írta meg tulajdonképpen ezt a pontot. Lehet persze azzal is érvelni, hogy jogi szempontból itt minden rendben van, hogyha azt mondjuk, hogy a tagállam köteles, hogy gondoskodjon arról, hogy készüljön egy független környezeti hatásvizsgálat. De a helyzet az, hogy Ausztriában a közlekedési minisztériumhoz tartozott egyrészt a reptér bővítés ügye, és ők készítették a hatásvizsgálatot is. Hát ez nem, nem nehezen nevezhető akkor független vizsgálatnak. Azt mondta nekünk az Európai Bizottság, hogy az egyes tagállamok döntenek arról, hogy ezeket a szabályokat hogyan hajtják végre. De itt egy hatalmas szürke zóna van. Mindenek előtt az EU e, jogszabályokban ugye szükség lenne e, követelményekre, és vannak is ilyenek, aminek mindenképpen meg kell felelni. Ott van az a karta, amiben a jó igazgatást e, előírjuk, és még sorolhatnám. Tehát minden mindenképpen pártatlanságra van szükség eh, a hatásvizsgálat kapcsán. Ausztriában talán eh, nincs elég fantáziájuk, hogy most miért nem a környezetvédelmi minisztériumot kérték fel, hogy készítsen el egy környezeti hatásvizsgálatot és így akkor, amit a közlekedési minisztérium döntött, azt a másik minisztérium a környezetvédelmi vizsgálta volna meg, hogy vajon rendben van-e és az Európai Bizottságot is bírálattal kell illetnünk, hogy erre miért nem mutatott rá, és arra kell biztatnunk eh, Ausztriát, hogy a jövőben eh, az legyen egy kicsit eh, fantáziadúsabb, jussanak eszébe ilyen egyszerű megoldások, és vegyék jobban figyelembe, amit az emberek akarnak ezért ezt a bírálatot, összefoglaló pontot még beírtuk a jelentésbe, és támogatjuk az Ombudsman Európai Bizottságot kritikával illető véleményét is. Az összes találkozó után az a benyomásom, hogy most elkezdtek jó irányba menni a dolgok, most már nem kell pessimistának lennünk. Vannak arra mutató jelek, hogy az Európai Bizottság jobb eszközöket ad majd a kezünkbe, és itt külön utalnék a környezeti hatásvizsgálatokra vonatkozó irányelvre. Ez az egyik legfontosabb irányelv a környezeti jogszabályok betartásának az ellenőrzése szempontjából is. Ebben van benne az is, hogy jól kell, megfelelő módon kell eltási szerveknek, a hatóságoknak, hogy az emberek ne érezzék azt, hogy becsapják őket a környezetvédelmi kérdések kapcsán. Átláthatóságra van szükség, és arra a lehetőségre, hogy legyen egy jogi eszköz, amit használhatunk. Itt van az Árhusz egyezmény, ez is előírja, hogy be kell vonni a döntésekbe a polgárokat, akik sok számos joggal rendelkeznek, tehát nem akarunk ex post hatásvizsgálatokat, vagy ha ilyeneket akarunk, hát akkor ezek postmortem értékelések. Köszönöm szépen, Alken asszony. Most pedig a bizottság képviselője, Brick úr kapja meg még egyszer a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Üdvözlöm a jelentést, és én is azt a szót használnám, mint az előbb, kiegyensúlyozott a jelentést. A tízes ponttal nem értünk teljesen egyet. És azt hiszem, hogy ez okozza a vitát. Hogyha emlékeznek arra, amikor itt volt az ombudsman a parlamentben, ön is azt mondta, hogy kicsit, legyen egy kicsit um, um, fantáziadúsabb a bizottság eh, itt eh, a tizedik pont eh, kapcsán, azonban azt gondoljuk, hogy a képzelő erőnket bekorlátozta az idő is, és a keretek, amik között mozoghattunk. Nem tudtuk megváltoztatni a szabályokat, az érdekkonfliktusra vonatkozó szabályokat sem. Igaza van, talán azt mondja, hogy itt nagyobb képzelőerőre van szükség a közvetításvizsgálat irányzat alkalmazása kapcsán is, és a szakértőkkel végeztessék a hatásvizsgálatot, legyen több ellenőrzés, több nyomonkövetés, monitoring szakértők bevonásával. Az önök szakbizottsága is hozzájárult ahhoz, hogy sor kerül a hatásvizsgálat irányel felülvizsgálatára. És ahogyan ön is említette, a nyolcadik eh, pont kapcsán javítani fogunk a munkamódszereken a kapcsolatban, hogy az ombudsman, ombudsman kéréseinek hogyan tudunk jobban megfelelni, hogyan tudjuk az ajánlásait eh, jobban eh, figyelembe venni. A konklúzióm tehát az, hogy üdvözöljük ezt a nagyon kiegyensúlyozott jelentést. Martínez Martínez úr parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az az igazság, hogy engem nagyon érdekelt Oken asszony jelentése. Azt hiszem, hogy különösen jól megszerkesztett dokumentumról van szó. Úgy vélem, hogy egy tényleg érdekes dokumentumról van szó, amelyik hasznos lehet ebben az esetben, de példamutató lehet más esetekben is úgy vélem, hogy a repülőtér témáját egy kicsit félre lehet tenni. Most igazándiból arról beszélünk, hogy hogyan lehetne jobbá tenni a intézmények közötti kapcsolatot, a működést, a mi bizottságunk, a petíciós szakbizottság és az ombudsman között. Úgy vélem, hogy ebben az értelemben a dokumentum példamutató lehet más esetekben is. Oken asszony kiváló munkát végzett, utalt az osztrák hatóságokra, és kétségbe vonta a, a képzelőerejüket, és a bizottság is utalt a képzelőerőre, én ebből úgy vélem, azt látom, hogy majdnem metafizikai mélységű témákba hatolunk itt a szakbizottsági a szakbizottsági vita során, és ezeket a kérdéseket, metafizikai kérdéseket mindenki másképpen értelmezi. De úgy vélem, hogy a lényeg az értelmezés kérdése. Hogyan értelmezzük a jó kormányzást, vagy a rossz kormányzást? Ki az, aki eldönti, hogy melyik a rossz kormányzás. Oken asszony javasol egy módot, hogyha rossz kormányzásról van szó, akkor független intézményekhez kell fordulni. Vagy azt lehet elképzelni, hogy az intézményen belül vannak olyan eh, lehetőségek arra, amelyik eh, rossz kormányzás esetén a helyes mederbe terelik a folyamatokat. Úgy vélem tehát, hogy a rossz kormányzás fogalma nem kellőképpen meghatározott a különböző dokumentumokban, mert nem lehet azt pontosan meghatározni. A rossz irányítás, rossz kormányzás nem nincs, nem lehet, nem meghatározható, és ezért mindig egyfajta értelmezésnek van kitéve. Úgy vélem, hogy a vita, amiről beszélni kell, az az, hogy meddig érdemes meghatározni a rossz kormányzás fogalmát. Tényleg meg kell határozni a rossz kormányzás fogalmát. Én azt hiszem, hogy bármennyire is kemény munkát végzünk, lehetetlen lesz minden egyes vonatkozását meghatározni, és nem tudjuk kellőképpen kizárni a jó és rossz kormányzásokat, illetve a rossz kormányzásnak a meghatározását. A jelentés kiegyensúlyozott jelentés, olyan anyagról van szó, amelyik használható ebben az esetben is, ugyanakkor más esetekben is, amikor problémák vannak az intézmények közötti információ áramlás kérdésében. Kifejezném elégedettségemet, mert a bizottsági válasz valóban észszerű, barátságos válasz. Úgy vélem, hogy ez a legjobb, mert így lehet haladni, sokszor aggódtam a bizottság, a szakbizottságunk működése során, amikor egyfajta feszültség alakult ki a vita során, amelyik sehova sem vezet. Most elégedettek lehetünk, mert a résztvevő felek, Auken asszony és a bizottság különösképpen, ők a, a hatékonyság szellemében, az együttműködés szellemében szóltak, és ez mindenképpen üdvözlendő, mert a lakosság érdekeit szolgálja. Tehát elégedett vagyok, mert úgy vélem, hogy így tudunk együttműködni, dolgozni, és így tudja ez a szakbizottság a legjobb eredményeket elérni, mert nagyon sokan megkérdőjelezik sokszor a szakbizottságunk értelmét és munkáját. Domnule Bostin... Bostinár úr, parancsoljon mikrofont kapcsolja be, legyen szíves. Amiről itt ma vitatkozunk, ez nem az osztrák hatóságok hozzáállásának a kérdése, hanem az, hogy az Európai Bizottság hogyan reagált, vagy hogyan lépett fel az érvényes szabályok alapján. Ugyanis az ombudsman azt javasolta, hogy be alaposabban vizsgálják meg azt, hogy a bizottság mennyire köteles végrehajtani az érvényes európai szabályokat, azok között a környezeti hatásvizsgálat irányelvet. És igaz, bár nem nagyon hatékony dolog az, hogy az Európai Bizottság egy sui generis megoldást javasolt. Legyen egy ex post, egy utólagos környezeti hatásvizsgálat. Szép ez a sui generis, nagyon eredeti megoldás, de hát ilyen eszközök soha nem működnek hiszen bármelyik bíróság elé kerülne ez, mindegy melyik országban, ez a sui generis megoldás, hát ez egy egyszerű improvizáció, és a bírók nem kötelesek figyelembe venni ilyen sui generis megoldásokat. Az Európai Bizottságnak tehát mindig is azon szabályok alapján kell eljárnia, amelyek érvényben vannak, és amelyek egy bíróság előtt is hivatkozhatók, hiszen ha végül is egy szabálysértési kötelességszegési eljárás indul, akkor az ügy bíróság elé kerül. Nagyon fontos, és ezt aláhúzta Oken asszony tisztelt kolléganőm is, és az árnyék előadók is, akik együttműködtek az előadóval. Martinez kollégámra hivatkozom. A jelentés helyesen említi meg azokat a problémákat, amelyekkel egy új környezeti hatás vizsgálatot kellett volna kikényszeríteni egy jogorvoslati lehetőségen. De mind a két oldal, a tagállamok és az Európai bizottság kellene, hogy valamilyen kötelezettséget eljásson, de itt egy vákum keletkezett, mert eh, a szereplők, az érintettek nagyon innovatív eh, módon, nagyon fan, nagy fantáziával értelmezték a saját feladatukat. És ez állandóan problémákat eh, teremt a petíció benyújtai a polgárok számára. Ezért rendkívül fontos, hogy az új irányelv határozom meg határidőket eh, a bizottság számára, ameddig eh, szükséges eh, cselekednie, és a tagállamok számára is, hogy pedig reagál, kell reagálniuk. Az is világos, az ombudsman nagyon helyesen szögezte le, hogy itt van egyfajta érdekkonfliktus, összeférhetetlenség, és ez nehéz értelmezni emiatt, hogy az összeférhetetlenség oka az osztrák vagy az EU jogszabályok. Hogy elkerüljük megint csak a zavart és a kétértelműségeket, az új környezeti hatásvizsgálatra vonatkozó irányel világosan, pontosan meg kell, hogy határozza, hogy mi az érdekkonfliktus, az összeférhetetlenség. És én nagyon határozottan felhívom arra a bizottságot, hogy nem, ne csak a hatóságok feladatává tegye az ilyen összeférhetetlenségek elkerülését, hanem a magánbefektetők kére is róljon ilyen kötelezettséget, hiszen tudjuk, hogy sokszor a magánbefektetők, beruházók végeztetik el a környezeti hatásvizsgálatot, és aztán nagyon komolyan idejönnek hozzánk, elmondják, hogy igen, igen, elvégeztük a környezeti hatásvizsgálatot, de nagyon sokszor nem pártatlan az élhatás vizsgálat, hanem a beruházót támogatja, és kevéssé barátságos a környezet, illetve az ott élő emberek számára. Végezetül az új irányelvben legyen egy olyan kötelezettség, ami világosan leszögezi, hogy hogyan kell megfelelni a, az emberek participációs részvételi jogának, hogyan kell ezt, lehet, kell ezt, vagy lehet ezt, kell ezt kötelezővé és hatékonyá tenni, és őszintévé és koherensé én nagyon jól tudom a saját hazám tapasztalataiból, és illetve Bulgáriába tett látogatásaimból is, hogy Időnként a hatóságok, most mindegy, hogy központi vagy helyi hatóságok, csak ilyen álságos részvételt és transzparenciát biztosítanak. Az internetre föltesznek valami meghallgatást a projekttel kapcsolatban. Nagyon kevesen, vagy senki nem nézi ezt meg azután a participáció, a részvétel, hát ezt, ezt sokszor jól megszervezik, a ez a mi, de ez a mi, a, ugye a barátaim, meg azok a barátaim, meg az ő barátaik jönnek el a meghallgatásra, nagyon pozitív jelentés készül az egészről, de a tényleges részvétel, az nincsen. A jövőben biztosítani kell, hogy ezeket a vákumokat betöltsük, kitöltsük jogszabályokkal, rendelkezésekkel, kötelezettségekkel, amelyeket, amelyek szerint minden hatóság meg kell, hogy feleljen a szabályoknak, és ne ötleteljenek, ne álljanak elő ilyen, ilyen fantáziadús, megold, sui generis megoldásokkal. Gratulálok Margaret Aukennek ja munkájáért. Köszönöm, Margaret, nagyon köszönöm. A jelentésben nincs semmi szinte, amit javítani kellene szükségtelen módosítókkal. Kiegyensúlyozott, nagyon tartalmas a jelentés, elmondja, javasolja, hogy mit kéne tenni a jövőre nézve, hiszen a jog csak a jövőre alkalmazható, és nem soha nem a múltra nézve. Köszönöm szépen, Bosszinára úr. Becker úrnak adom meg a szót, ő kérte. Danke, Herr Vorsitzender. Ich möchte unter allen Umständen... Köszönöm szépen. Egyértelművé szeretném tenni, hogy az előadó munkamódszere nagyon is konstruktív volt, és köszönetet szeretnék mondani ezért a anyagért Árnyék jelentéstevőként éppen ezért nagy öröm volt számomra az, hogy megkaptam ezt a jelentéstervezetet, ezt még részleteibe menően nem tudtam megvizsgálni, viszont láttam, láthattam, hogy kiegyensúlyozottan jeleníti itt meg azt, amit mi, mint petíciós bizottság következtetésként meghatározhatunk. A rend kedvéért megemlíteném még egyszer azokat a szinteket, amelyeken munkánk nyugszik, és ahogy ez értékelendő. Igazából az ombudsman részéről bizonyos eljárások vonatkozásában ugye problémák merültek fel. Itt kommunikációs problémákról beszélünk, illetve jogos igények követéséről, nem követéséről. A polgárok kérdései merülnek fel, és ezt a jelentés is nagyon jól tartalmazza. Ezen túlmenően azonban meg kell néznünk azt is, hogy mi követ, minősül következtetésnek, és mi jogos, illetve nem jogos. Ennek természetesen van jelentősége akkor, hogyha a biztos vagy a bizottság tevékenységét úgy jelenítsük meg a, a ombudsmannal szemben, hogy azt a bizottság is teszi. Egyetemű, hogy voltak bizonyos kommunikációs nehézségek, és bizonyos dolgok, ahogy a ombudsman kéréseit kezelik, hát az nem volt megfelelő jogsértés, azonban nem, merül fel, nem merült fel. Az eljárási szinten kell tehát levonnunk a konzekvenciákat, és az intézmények működését, funkcióját kell javítani. Másik kérdés az, hogy a tagállamokkal szemben hogy teljesítette a feladatát a bizottság. Ma a részletek ismeretében megállapítható az, hogy a bizottság teljes bizonyossággal elvégezte azt, amit el tudott. Erről nincs sok, ennek nincs sok nyoma, ahogy elmondta ezt az első pontomban is, azonban abból mindenképpen kiindulhatunk, hogy a követelések nagyon nagy részét a bizottság tulajdonított a tagállamok felé, és meg is felelt ezen követelményeknek. Hogyha megvalósítható dolgokról beszélek, akkor arra kell rátérnünk, amit ö, ö, ugye kritizáltak, bíráltak arról van szó, hogy ha a környezetvédelmi hatásvizsgálat ha nem zajlott az megfelelően, akkor a vizsgálatra van szükség, erre is sor került, ez is kibővítésre került, és ugye kiépítették a harmadik kifutópályát, és itt nem ex post, hanem előzetes értékelésről kell beszélnünk. A harmadik szint arra vonatkozik, hogy a tagállam hogy felelt meg a feladatának, a követelményeknek. Itt is azt látjuk, hogy nincs jogsértés, de a jelentés itt is teljesen egyértelmű, hogyha levonjuk a következményeket, és egyértelművé tesszük, hogy az összeegyeztethetőségi problémákat a jövőben kezelni kívánjuk. Ez mindenképpen örömteli, és Ezt is kérte tőlünk az ombudsman, hogy ezt vizsgáljuk meg, elemezzük, ezt is tesszük, és megállapíthatjuk, hogy a bizottság a jelentés jelen szintjén nagyon konstruktívan és pozitívan végezte a munkáját, és hogy a szakbizottságunk ma nagyon fontos anyagot vizsgál, és ennek persze vannak következményei, amelyeket a, amelyekkel a környező Bizottsággal szemben kellő határozottsággal tudunk fellépni. Köszönöm. Doamna Ocan, aveți cuvântul. Vreau doar să Aken asszony, visszaadom a szót, ugyanakkor tosítanám, vagy elmondanám, hogy a hatóságok képviselői éppen most érkeznek. Oken asszony, parancsoljon! Ja, tusen tak, fru formand. Jeg har kun nogle få kommentarer. Først vil jeg gerne... Köszönöm szépen, néhány megjegyzésem lenne. Először is köszönetet mondok a kollégáknak. Úgy vélem, hogy tényleg nagyon gyümölcsöző volt az együttműködésünk, és remélem, hogy így tudunk a jövőben is dolgozni a legjobb eredmény érdekében. Néhány megjegyzésem lenne. A bizottság beszélt arról, hogy szűken értelmezzünk, vagy tágaban értelmezzük a kérdéseket. A nemzeti eh, jogalkalmazók azok, akik eh, jogalkotók azok, akik ezeket a kérdéseket kezeltek. Elmondhatjuk azt, hogy persze vannak olyan helyzetek, amelyeket eh, olyan kérdések, amelyeket nem tudunk, nem tudunk mindenre kiterjedően jogszabályokat alkotni, és minden esetet lefedni. Persze vannak olyan események, amelyeknél bizonyos szabad mozgásteret kell hagynunk. Úgy vélem, hogy az ombudsman jogosan kritizálta a bizottság eljárását, nem kérte Ausztriát, hogy bizonyítsa, azt, hogy mennyire vonta be a lakosságot. Nem volt semmilyen értékelés ez ügyben, tehát az kritizálták, a, a zombusban kritizálta Ausztriát, kritizálta a bizottság eljárását, és mind a kettő esetben azt hiszem, hogy igaz volt a kritika. Úgy vélem, hogy nagyon sok dolgot tehetünk mi ez ügyben, és a, ezt mondta a mm, kollégánk Martínez úr is. A másodszorban tudom, hogy van itt egy vita, ugyanak akkor úgy vélem, hogy mi a lakosság képviseletében, az ombudsman is a lakosságot képviseli, mi magunk is, a, a magunk részéről mi azt kérjük, hogy tegyék észszerűvé az egész eljárást, és próbáljuk meg a lehető legszűkebben értelmezni a törvényt. Ez egy igazi kérdés, egy és úgy vélem, hogy ombudsmannak egy kicsivel jobban igaza van, mint a bizottságnak, és a bizottságnak is igaza van természetesen a Mátszani jelentésnél is volt egy vita az ombudsmanról, ott is beszéltünk, megvitattuk ezt a kérdést a plenárison, ombudsman is azt várja, hogy legyen egy megfelelő eh, szabályozás, rendelet, nem csak eh, így kúsza eh, iránymutatások, nem, egy igazi szabályozás kell, hogy legyen ez ügyben, ez megkönnyíti az ombudsman munkáját is, határozottabbá teheti a fellépését, a Mátszoni jelentésben szerepeltek szerepelt sok javaslat, ezt, ezeket megvitattuk, talán Szefkovics úrhoz lehet fordulni, és a többi biztoshoz is, akik ezzel foglalkoznak, és megmondani nekik, hogy szükségünk van arra, hogy gyorsan dolgozzanak, szükségünk van arra, hogy ahogy a Lisszaboni szerződésben megígértük, meghatározzuk a jó kormányzásnak a kritériumait, próbáljuk meg leszűköt, leszűkíteni a kreativitást, a jogalkotást, hanem ugyanakkor növelni a lakosságnak a bevonását annak érdekében, hogy a kormányzás igazi állampolgár eh, barát legyen, és remélem, hogy a továbbiakban is jól együtt tudunk működni, mint ahogy eddig is. Köszönöm szépen, Oken asszony, és most megadom a szót a bizottság képviselőjének, Oken Durnak, hogy szeretne hozzátenni valamit. Uh, az utolsó ponttal kapcsolatban, és mielőtt még a főtitkársági kollégám szólni fog, agályaink vannak ezzel a rendelettel kapcsolatban, Sefcsovics úr is képen nyilatkozott, de mindenképpen továbbítjuk ezt az ünetet. continuare doresc să dau cuvântul doamnei Ursula. És most Ursula Hardner asszonynak adom meg a szót, akik az osztrák petíciós bizottság képviseletében van itt. Köszönöm, Dank, Frau Vorsitzende, sehr geehrte Mitglieder. Köszöntöm mindannyiukat. Tisztelt elnök asszony, tisztelt petíciós bizottsági tagok! Delegációm nevében köszönöm a meghívást. Köszönöm, hogy üléseik, ülésükön ma részt vehetünk. Részt vehetünk azon fontos témák tárgyalásán, amelyek az Európai parlament tevékenységét érintik, és ahol ugye az európai polgárok felvethetik aggájaikat. Mi négy frakció elnök tömörítő delegáció vagyunk, a petíciós bizottság vagyunk tulajdonképpen. A zöld frakció nem tudott eljönni, különben öten lennénk, öt frakció elnök, és ma azért vagyunk itt, hogy tájékoztatást, információt kapjunk, illetve eszmét cserélhessünk arról, hogy a nemzeti parlamentekben a petíciókat, polgári kezdeményezéseket hogy kezelik. Nagy öröm számunkra az, hogy a mai napon két osztrák vonatkozású petíciót is tárgyalnak. Az egyik a Bécsi reptérrel kapcsolatos, ezt vitatják ugye jelenleg, és egy másik, amit Anna Höller kollégám vetett fel, ahol is mezőgazdasági témáról van szó, de tudomásom szerint ez csak délután kerül majd megtárgyalásra. A petíciós jog Ausztriában az egyik alapvető szabadságjog, hasonlóan, mint ahogy európai szinten is, és ezt a jogot nagyon sokan igénybe is veszik. Ausztriában az a tapasztalatunk, hogy azokban az időkben, amikor az emberek egyre kritikusabbak a meglévő politikákkal szemben, ahol gyakran bírálják a hagyományos politikai megoldásokat. Nos, ilyen esetekben az emberek egyre gyakrabban fordulnak a petíció a polgári kezdeményezés eszközéhez, és a közvetlen demokrácia lehetőségeit igénybe veszik saját, illetve társadalompolitikai ügyeikben. Így mi Ausztriában a petíciós bizottságot nagyon fontos szócsőként értelmezzük, melyben a polgárok gondjait igenis komolyan vesszük, és ahol a politikai véleménynyilvánításra lehetőséget biztosítunk, és ezt európai szinten tovább és nagyobb mértékben ki akarjuk építeni, és nagyon lényegesnek tartjuk azt is, hogy bizonyos akadályokat le tudjunk bontani, legyen az pénzügyi, bürokratikus akadály, ezeket mindenképpen lekívánjuk bontani. Reméljük, hogy megbeszéléseink során az új európai polgári kezdeményezésről megtudhatunk többet, ami összességében új esélyt biztosít számunkra arra, hogy ezen a szinten is jól együtt tudjunk működni meg kell, hogy állapítsam természetesen, hogy az egyes nemzetállamokban, így Ausztriában is bizonyos szkeptikus hangokat is hallunk, hogy a túlzott bürokrácia pontosan azt akadályozza meg, amit akarunk, hogy a polgár könnyebben ide jusson. De örülök előre annak, hogyha ma délután majd megbeszéléseket folytatunk, és bizonyos dolgokat meg tudunk oldani, és az európai polgári kezdeményezés nagyon fontos, hogy gyakorlati szempontból is működőképes legyen, különben ez a jó ötlet már kezdettől fogva bukásra lenne ítélve. Hölgyeim és uraim, nem szeretnék túlságosan hosszúra, nem szeretném túlságosan hosszúra nyújtani a mondandómat, és nagyon igénybe venni az idejüket, egy dolgot azonban még el szeretnék mondani, melynek értelmében a beleszólás a polgárok részéről, az együttdöntési lehetőség, a döntések befolyásolása mindenképpen minden működő demokrácia alapját jelenti. Ez már mindig is így volt, és remélem, hogy a jövőben is így lesz. Ez a bevonás, a polgárok bevonása politikai döntéseinket jövőben is, a jövőben is kell, hogy irányítsa, és demokráciai, demokratikus politikai tevékenységünk központja kell, hogy legyen. Köszönöm tehát azt, hogy így ilyen barátságosan fogadtak, hogy részt vehetek a petíciós bizottság mai ülésén. Sok sikert kívánok, nagyon köszönöm. Vă mulțumim și noi pentru prezență. În continuare. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy itt vannak, hogy megjelentek. Rámutatnék arra, hogy a módosítások benyújtásának határideje december 12-e, aztán 21-én, eh, 20, eh, január 21-én, 22-én 2003-ban kerül elfogadásra. Nos, hetes napi rendi pont következik, eh, a 759 per 2011-es petíció, Elise Michaud, francia állampolgár mutatja be, két aláírás tartalmaz. A széndiokszid geológiai tárolásáról szóló irányelvet állítólagosan sértő Juranszonban található széndiokszid hely elleni tiltakozásról. A kérelmező nincs jelen, Szalinden Beliek képviseli őt. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök asszony. A kérelmezők kérésére megpróbálom összefoglalni, hogy mi forog kockán ennél a petíciónál, és aztán remélem, hogy lesz egy eszmecsere, és meghallgatjuk majd az Európai Bizottság mondani valóját ebben a témában. 2009-es dossziéről van szó, a Total cég Zsiranszomban, Franciaországban engedélyt kapott, 120 ezer tonna széndiokszid tárolására egy olyan területen, amelyikben van mm, sok lakos, tehát lakott területről van szó, és erősen szizmikus jellegű ilyen jellegű ö, intézmények, létesítményeknek a felépítését már leállítottak Németországban, Hollandiában, mert úgy vélték, hogy veszélyes, veszélyt jelent a lakosságra, ugyanakkor problémát okoz, amennyiben szizmikus mozgás történik, nem biztosítható a, ö, nem garantálható a biztonságos működés három év kapták meg az engedélyt, megtudtuk, hogy a Total cég eh, lezárja ezt a területet, és a lakosság azért aggódik, hogy mi lesz ezután, ki fogja garantálni a biztonságot, ki fogja helyreállítani a környezetet, milyen biztonságintézkedések lesznek. Ugyanakkor a kérelmező rámutat arra, hogy egészen eddig a Total cég, amelyik ezt a létesítményt kezeli, úgy vélt, úgy nem alkalmazta az erre vonatkozó Európa irányelvet, azzal érvelve, hogy ennek az irányelvnek a 2.2-es pontjában meghatározott mennyiség alatt vannak, tehát ez nem kell ezt az irányelvet alkalmazni, amikor 100 ezer, 100 ezer tonna alatt van, Nos, ennek az létesítménynek 120 ezer tonna a kapacitása, tehát fölötte van a az irányelven meghatározott mennyiségnek, tehát nem mentes az irányelv alkalmazásától. Nos, ők mindent megpróbáltak megtenni annak érdekében, hogy mentességet elvezzenek az irányelv alkalmazása alól. Azt kérjük, hogy már pedig határozzák meg, hogy igenis be kell tartani. A kérelmezők kérése az, hogy kérjék meg a társaságot és Franciaországot, hogy eh, a Total cége nem fogja csak úgy otthagyni ezt a létesítményt, hanem a lezárása után továbbra is gondoskodik a biztonságos tárolásról. Köszönöm szépen. Köszönöm, megadom a szót a bizottság képviselőjének, Jevsenko úrnak. Parancsoljon. Uh, good morning, ladies and gentlemen. Uh, thank you for... Köszöntöm mindannyiukat, és köszönöm, hogy meghívtak erre az ülésre. Ahogy elhangzott, uh, a bizottság arra következtetésre jutott, hogy uh, ez 90 ezer tonna tárgyal, tárolásáról szól ez a ez a petíció, ez a százezeres határ alatt van. Ez a százezeres határ a 2009-31-es LK e irányelv határértéke alatt van, ezért ez nem tartozik uniós hatáskörbe, hogy ebbe a kérdésbe beavatkozzunk, hiszen a szubszidiaritás elve értelmében nemzeti szintű intézkedésről beszélünk. Így tehát a bizottság arra jutott, hogy a francia hatóságokkal folytatott megbeszélések értelmében ez kívül esik a 2009-31 LK irányelv hatáján. Doamna Belier, doriți să mai adăugați ce... Belér asszony, szeretne hozzátenni valamit az elhangzottakhoz? Megkérem a petíciós szakbizottságot, hogy nézzen utána ennek a petíciónak, a kérésnek, hogy nézzen utána dolgoknak. A Franciaország a Total társaságtól kéri el azokat a garanciákat, amelyek szükségesek, nem tudjuk, hogy milyen hatása lesz ennek az intézménynek a lezárása rövid és hosszú távon. 100 ezer tonna alatt nem az Európai Bizottság kompetenciája, de rámutatnék arra, hogy az előző, az engedély 120 ezer tonnáról szól. Nem tudjuk pontosan, hogy mennyi az a mennyiség, ami ott tárt, amit ott tároltak, hogyha az Európai Bizottság úgy gondolja, hogy nem az ő kompetenciája ennek az intézmény ennek a, az intézménynek a felügyelete, úgy gondolom, hogy mindenképpen e, intézkedéseket kell bevezetni, felszólítani Franciaországot akkor, hogy ellenőrizz kellőképpen ezt a területet. Martínez úr, igen, eh, Belie asszonynak az érvelése teljesen észszerű, úgy vélem, hogy fontos lenne, hogy nyitva tartsuk ezt a petíciót annak érdekében, hogy kérünk valamilyen eh, kiegészítést Franciaországtól, vagy az érintett cégtől. Nem tudom, kik a eh, franciaországi illetékes hatóságok ezen a területen. Úgy vélem, hogy az a téma ez eléggé aggasztó, és eléggé kevés választ kaptunk, úgyhogy nyitva kellene tartani. határértékek azok határértékek. Van egy határérték, alatta vagyunk, vagy fölötte vagyunk. Én is úgy gondolom, hogy nyitva kellene hagyni ezt a petíciót, meg kell vizsgálni azt, hogy pontosan mennyit tárolnak itt, ugye különböznek a számadatok, és joga van a petíció benyújtójának, hogy tisztállásunk. Aztán második megjegyzés, még ha nem is vagyunk felelősek azért, ami itt történik. Ennek ellenére Franciaországnak természetesen be kell tartani a környezetvédelmi jogszabályokat. Nem jelenti azt, hogyha Európa nem foglalkozik ezzel, akkor akkor vagyis ha Európára odafigyel, akkor is betartjuk a szabályokat, ha nem figyel oda, akkor nem, ez így nem működik. Éppen ezért azt javasolnám, hogy tájékoztassuk a petíció benyújtóit arról, hogy a Párizsi Petíciós Bizottságnak is be kellene, hogy nyújtsák ezt a kérésüket, hiszen nemzeti ügyről is van szó. Tehát hagyjuk is nyitva, és meg kell, másodszorban meg kell tudnunk, hogy mennyit is tárolnak ott pontosan. Aztán a Francia Petíciós Bizottsághoz is fordulni kell annak érdekében, hogy benyújtassák, benyújtsák a kérésüket, hiszen a környezetvédelem nemzeti szintű kérdésnek bizonyul. Köszönöm. Ez aztán hozzá kapcsolódik az előző témához is, amit Ausztria felvetett, hogy hogy tudunk együttműködni a Nemzeti Petíciós Bizottságokkal, egy kifelelős, kibért felelős, tisztán látunk a felelősségi körök ügyében. Ez jó példa lehetne erre az együttműködésre, hogy a probléma egy részét Franciaországba utaljuk vissza. Köszönöm. Domnule Boștinaru, aveți cuvântul. Merci. Boștinaru, megadom a szót. Támogatom az elképzelést, hogy hagyjuk nyitva ezt a petíciót. Úgy gondolom, hogy az Assemblée Nationale a Párizsi Parlamenthez küldhetünk egy levelet, hogy megbeszéljük velük, hogy milyen kompetenciájuk van, és milyen módon tud együttműködni a két szakbizottság, a mi szakbizottságunk itt az Európai Parlamentben, és az ottani ebben illetékes bizottság között Biztos van egy olyan szakbizottság ott a francia parlamentben, amelyik az ilyen jellegű problémákkal foglalkozik. A két szakbizottság közötti párbeszédet kellene erősíteni a francia hatóságokkal is, mert úgy vélem, hogy ez egy igen érzékeny kérdés, úgy vélem, hogy nagyon sok kísérleti technológia eh, alkalmaztak, olyan technológiák, amelyek még kezdeti fázisban vannak. Jár úr, egy információt szeretnék eh, mondani önnek. Nincs petíciós bizottság a francia parlamentben. Úgy vélem tehát, hogy meg kell keresni egy másik eh, francia parlamenti szakbizottságot, hogy foglalkozzon ezzel a kérdéssel. Nos, az elhangzottak alapján úgy vélem, hogy nyitva tartjuk ezt a petíciót, és közelről követjük majd a fejleményeket. Ráterünk a 8-as napi rendi pontra, 385 per 2001-es petíció, eh, Nulin McManus a SWAP nevében benyújtott petíció egy Viklok megyében található állítólagosan szárvízveszélyes területen tervezett építési projektről. Egy PowerPoint vetítést fognak látni most. Parancsoljanak! Good morning, ladies and gentlemen. I am sorry, apparently some slides... Elnézésüket kérem, bizonyos szlájdok látszólag nem működnek, gondunk volt a kompjúterünkkel otthon. Hadd mutassam be ezt a társaságot, amit képviselek. Keleti parton vagyunk, Dublin és Wicklow megyékben egy folyószeli át a régiónkat, mi a, a folyó északi partján élünk. Itt egy olyan területről beszélünk, amely sokszor a folyó szintje alatt van. Nagyon gyakran komoly problémák vannak, nagy áradások, és mivel nagyon magas a az idősek és mozgáskorlátozottak aránya nálunk ez komoly problémát jelent. Villamaria például az egyik olyan otthon nálunk, ahol szellemi fogyatékosok élnek, és ez csak a folyótól, 100, a folyótól csak 150 méterre van. Hatalmas áradások voltak 1905-ben, 31-ben, 56-ban és 86-ban tehát 30 évente az egyik terület, amely a tenger és köztünk van, Nos, ennek ellenére itt komoly építési projektek valósultak meg, és nyilvános közterületén nyilvánították a területet, nagyon nehéz a víz elfolyása, nagyon rossz a víz elfolyása. Amikor a folyó ugye nem biztosított. Itt a, a 86-os árvizet látjuk. Itt polgári védelmi önkénteseket látnak, akik megjelentenek egy hajót, amiben menekültek emberek, akiknek az autóját elsodorta a víz. Az árvíz több mint két méter magas volt helyenként, reggel négy órakor indult, de a víz órákon belül felgyülemlett lett az útat ezen felszakította az áradás. De építési engedélyt kértek pár héttel később, és 2,2 milliárdos beruházásról számoltak be. Láttunk egy rajzot arról, hogy mit terveztek ott 7 emeletes épületek, éttermek, mozik, és kettő, még gará, kettő szint mély garást terveztek, tehát egy gátat építettek az árterület köré, hiszen a legtöbb a 7 méter szintű alatt volt a kifogás, amit a politikusoktól hallottunk, és az az írgazdaság dübörgése idején volt, az volt, hogy ez jó lesz, így nem lesz ezzel baj. Soha nem elleneztük a fejlesztést ezen a területén, csak azt szerettük volna, hogy ez visszakerüljön a biztonságos besorolásba és építési projektekre alakítsák át ezt. Voltak bizonyos sikereink, a helyhatóságok elutasításra kerültek, és most bizonyos védelmi intézkedéseket a közmunkák hivatala fizeti, nem pedig magánbefektető. És bár a kinevezett szakértő az elutasítást javasolta, ennek ellenére egy tíz éves tervezési engedélyt kaptak 2010. júniusától. Ekkor az építésfejlesztők már fénypénzügyi problémákkal kerültek szembe, és egy nemzeti vagyonkezelő vette át őket, amikor az ér ingatlan buborék kipukkant, így most nem magánbefektetők tevékenykednek itt. A besorolás megválaszt, megváltoztatása nélkül ez gazdasági és humán katasztrófát vetít előre a fiatalok, az idősek, a szegények és a fogyatékkal élők szenved hetenének ettől a legjobban. Láttuk ezt New Orleansban 2005-ben, amikor ö, ott is hanyagintézkedéseket hoztak. Nekünk, nálunk nincs meg a pénzügyi ö, lehetőség arra, hogy Írországban bíróság elé vigyük az, övet, az, az ügyet, ezért ö, fordultunk önökhöz a biztonsághoz való jog, az otthon tiszteletben tartása, érdekében, az idősek és a fogyatékkal élők érdekei védelmében, a környezetvédelme érdekében és a fenntartható fejlődés érdekében, illetve az élethez és a méltósághoz való jog értelmében, amely hát ugye veszélyeztet ez a besorolás. Az Európai Parlamentet kérjük, és amennyiben szükséges az Európai Bíróságot is, hogy tegyen lépéseket. Köszönöm. Vă mulțumim și noi pentru această prezentare de... Nagyon köszönöm a részletes ismertetőt. Most az Európai Bizottság képviselőinek Brücken adok szót. Köszönöm szépen. Ma délelőtt folytattunk vitát a szubszidiaritás elvéről, és az unió szerepéről, és az egyik kulcsfontosságú téma itt az, hogy a besorolási jog, tehát a területbesorolási jog tagállami hatáskörbe tartozik, ez nem tartozik uniós hatáskörbe, néhány aspektust eltekintve. A tervezési engedélyek, a területbesorolás nem tartozik uniós jog alá. Ez ugye a probléma részét képezi, de ezzel nem tudunk változtatni megnézzük az árvízi irányelv esetleges kihadásait, amely ugye elfogadásra került súlyos incidensek után Európában, de ez csak akkor lenne irányadó, hogyha 2013-15-re vonatkozának a tervezési feltételek. Ahogy a petíció benyújtó is megemlítette, a munkát felülvizsgálták az első alkalommal elutasításra került második alkalommal, amikor az illetékes írhatóság ezt vizsgálta, akkor elfogadásra került, és megvizsgálták itt a, az aspektusokat. Nagyon nehéz a bizottságnak ilyen rendelkezést felül vizsgálnia. a a hagyományos eljáráshoz lett volna bírósághoz fordulnak, hiszen a legjobb rendszerben eh, az lenne a megoldást, hogy ezt a döntést ugye felvizsgálják bíróságon. Tudom, hogy voltak itt időbeni problémák is, és a, az az hozzáférés Írországban meglehetősen nehézkes. Van is egy ügyünk Írországgal szemben az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés területén. Az árvízi irányelv alapján nem tudunk különösebb reménnyel kecsegtetni. Ismerjük az élhelyzetet, és tudjuk, hogy milyen nehéz az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés, ez minket is bán. Aztán utolsó megjegyzésem, tudomásunk szerint építik az árvízvédelmi gátakat, de hogy nem férnek hozzá teljes információhoz, éppen ezért Írország ellene területen is van ö, egy ügyünk. Ebben segíthetünk. Ez közvetlenül szempontból ennyi. Aztán megemlítette az alapjogi kartát. Úgy gondolom, hogy ez gyorsan, gyakran már megvitatásra került itt. Nos, a karta alkalmazása akkor lehetséges csak, hogyha uniós jogot hajtanak végre. Az 51-es cikk ezt a korlátozást veti fel, tehát az intézményekhez és a tagállamokhoz vagy szempontjukból ezek a rendelkezések akkor alkalmazandók, hogyha uniós jogot érintenek. Itt ugye nem uniós jogról, hanem ír jogról beszélünk. Úgy gondolom, hogy jog, tanácsot, segítséget kapott már ezzel kapcsolatban. Attól tartok, hogy jelen helyzetben uniós szempontból nem látok lehetőséget arra, hogy foglalkozunk ezzel a kérdéssel. Jelenleg ugye a projekt építése nem zajlik, foglalkozunk a problémával az információhoz és az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés területén. Egyéb iránt attól tér tartok, hogy az uniós jog határait elértük. Köszönöm. Paul Murphy következik. Köszönöm szépen. Mindenek előtt köszönöm Nolinnak ezt a nagyon világos előadást. Nolinnal együtt áttekintettem ezt az ügyet. Ez mikro kozmosza azoknak a politikáknak, amelyek jellemezték Írországot az elmúlt 5-10 évben. Az ingatlanfejlesztők érdeke érvényesül minden másnak a kárára. És ebben az esetben is az ingatlanfejlesztők érdeke e, érdekét felébe helyezték az életminőség e, és más e, jogok fölé, amelyekkel minden ember kell, hogy rendelkezzen a, itt általában jellemzően idősek élnek ebben a közösségben, és ez egy jó példa arra, hogy az átlag emberek fellépnek az ingatlan fejlesztők ellen, megfelelő lépéseket megtették, pénzt gyűjtöttek, és ez, ez nagyon előremutató és biztató. Tulajdonképpen hihetetlen a történet abból a szempontból, hogy a kormány és a területtervezési hatóságok ugye nem, nem csináltak volna semmit, nem, nem, ők azért eljártak, tudnak az árvíz veszélyről ezen a területen, de egy sűrűn lakott területet, ami ártér kellene, hogy legyen, mégis lakhatónak minősítettek. És csak meg kell néznünk a videófilmet, látjuk, hogy mi történhet. Itt a múltban egy száz évben négy nagy árvíz volt, volt, és hogyha ez ilyen ritmusban marad, ilyen gyakorisággal, akkor egy hasonló árvízre megint számíthatunk az ártére tervezett épületek nagyon súlyos helyzetbe kerülnek, vagy kerülnének a újabb árvíz esetén. Nalin említette az alapjogi kartát, ez egy nagyon érvényes megállapítás, az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés joga, a diszkrimináció tilalma, az élethez való jog, stb. Itt azt hiszem, meg kell, azt kell megtennünk, hogy mindenképpen a közösséget, az embereket támogatjuk az ingatlan fejlesztékkel szemben. És amit még megtehetünk, az az, hogy nyitva tartjuk a petíciót. Hogyha van lehetőség, lenne lehetőség, hogy ellátogassunk Írországba és Little Brave-be is ellátogassunk, az, az remek lenne, hiszen a hát, videót láttuk, de azért más ezt a valóságban saját szemben látni, és ennek nagy hatása lenne Írországban is, ha látnák, hogy mi mennek oda emberek, és ezzel foglalkoznak, megnézik, itt benne van a győzelem lehetősége. Mert most ez a terület állami tulajdonban van, és itt gyakorlatilag az adófizetők pénzéről van szó ebben a szakaszban. A kampánynak az lenne a célja, hogy átsorolják egy másik, másik övezetté, sorolják ezt az ár teret, legalábbis ne folytatódjon az építkezés, és hát ugye néhány év múlva és ha bekövetkezett az átsorolás, akkor ezt az egész területet mi át kell minősíteni. Köszönöm szépen, Murphy úr! Én is azt javaslom, hogy hagyjuk nyitva ezt a petíciót, még egyszer tekintsük át az illetékes hatóságokkal ezt a kérdést, és az Írországi Petíciós Bizottsággal, és talán jövőre be tudunk tervezni egy látogatást Írországba, hogy tudjunk, hogy a helyi hatóságok is tárgyaljunk. Jár úr, nagyon helyesen mondta, szerencsére Írországban van petíciós bizottság. Teljesen igaza van hogy a petíciós bizottság kérjen még több információt Írországtól. A józanész hát nem mindig tetten érhető, ártérre építkezni szörnyűnek tűnik, de hát gyakran előfordul, és ilyenkor nagyon nagy károk keletkeznek. Egy kicsit engem irritál, hogy 2015-ig kell átültetni az irányelvet, és tehát addig a tagállamok az árvíz védelmi intézkedéseket az irányelv alapján meg kell, hogy tegyék, de ezt a munkát már el kell kezdeni kérdezném a bizottságtól, ugye itt van egy petíció, foglaljunk állást, helyes, igaz, amit a petíció nyújtani állítanak, vagy pedig ha valakinek más információja van, azt mondja el nekünk mert nem, nem kielégítő ez, ahogy ez áll. A petíció benyújtói el akarják kerülni, hogy az adó fizetők káket kár érje, hogyha itt árterületen építkeznek, nagy károk keletkezhetnek, és ez már a józanész korlátait feszegeti. Hát kérem, hogy küldjünk egy levelet, kérjünk választ arra, hogy most itt tulajdonképpen tényleg mi az igazság ebben az ügyben. És hogyha ellátogatunk Írországba, talán kommunistákat is vigyük magunkkal. Bostinár úr. One, the petition to remain open. Hát egyrészt maradjon nyitva a petíció, igen. Második pontban írjunk egy levelet az ír hatóságoknak, kérjük, hogy az ő értékelésüket foglalják össze nekünk. Hiszen itt az előfeltétel az építési engedély hogyha kiadtak egy ilyen építési engedélyt, milyen alapon, mi volt ennek a jogalapja, a műszaki alapja és itt nagyon sok más szereplő is érintett, helyi hatóságok, biztosítók, az egész közösség, az épületek jövőbeni tulajdonosai. Tehát nagyon fontos, hogy nagyon részletes választ kapjunk az írhatóságoktól. És vegyük figyelembe azt a lehetőséget is, hogy ezt a kérdést újra tűzük napirendre, miután a PETI egyik delegációja már ellátogatott Írországba. Köszönöm. Köszönöm szépen, Bosinár úr. Igen, pontosan így fogunk eljárni. Írunk egy levelet az ír hatóságoknak, még további információkat kérünk. Auken asszony, szeretné kiegészíteni? Mm, teljesen értétek azzal, ami elhangzott. Csak egy apró észrevételem lenne, hogy jelenleg csatározunk a bizottsággal arról, hogy az alapvető emberi jogokat mennyire kell figyelembe venni. Persze jól ismerjük az alapjogi kartát, tudjuk, hogy nem a mi feladatunk ennek a vizsgálata, de mert e, azt mondják, hogy ez nem EU jog, de igen, az alapjogi karta igenis a szerződés része, az alapjogi karta EU jog. Ezért túl könnyű az üreség részéről, hogyha azt mondja, hogy hát az egészet dobjuk vissza a szegény íreknek. És felháborító, amit itt csinálnak de azért minket is terhel némi felelősség. Nekünk is biztosítani kell azt, hogy az íre embereket ne tegyék ki ilyen, bocsánat a szóért, ilyen ostobaságnak. És hogy üljek vissza a délelőtti vitára. Itt környezet és gazdaság dilemmájáról vitatkoztunk, és ez egy nagyon világos, jó példa arra, ami, hogy mit, amikor rövidlátók vagyunk a gazdasági szempontok érvényesítésekor, ez borzasztó költséges, ez hát nagyon drága mulatság lesz. És ezért a gazdasági szempontok figyelembe vétele is persze fontos a terület eh, rendezésnél is. Eh, eh, fogalmuk sincs, hogy mi van a világon, hogyha azt mondják, hogy jó, nem lesz itt árvíz, vagy néha talán van, de az is elmúlik. Sajnos sokszor látunk ilyet. A petíció benyújtója talán még szeretne valamit mondani. Igen. Mindenek előtt köszönöm a támogatást, köszönöm, hogy meghallgattak minket nagyon nagy vállalat ellen, küzdünk, akiknek nagyon sok pénze van, nagyon nehéz ez a küzdelem. Rá kell venni embereket, hogy meghallgassanak minket. Eh, amiért ez az őrült terv átment eh, eddig is, eh, arra nem is tudom, milyen magyarázat kell, hogy legyen egy magyarázat. Az a nyolc politikus, aki a besorolást végezte, ugye egy négy éves gyerek nem követett volna el ilyen hibát, de ezek az emberek nem voltak még ennyire érettek sem. Az alapjogi karta alkalmazandó, a méltósághoz, az élethez fűződő jogot tartalmazza, és ez igenis európai jog, ez minden tagállamnak alkalmaznia kell. Minden európai embernek joga van a bélet, az élethez, a e, biztonsághoz, a méltósághoz, a lakhatáshoz, és ezeket fenyegeti veszély a mi közösségünkben. És hogy mondjam el, hogy az árvíz védelmi rendelkezések vagy intézkedések, hát mit érnek akkor, hogyha egy nagy árvíz jön, vagy hogyha nincs, nem tartják karban az árvíz védelmi eszközöket, és erre volt példa, akkor még nagyobb lesz a veszély. Ugye most nem hogyha áttöri a gátat, akkor a víz nem tud visszatérni a mederbe, és ugye még inkább, még nagyobb nyomás nehezedik majd a árvízvédelmi eszközökre. Itt egy kis területről beszélünk, mindössze 8 éker ez a terület, hogyha ezt elönti a víz, akkor ez egy tó lesz, de ott vannak a házaink, ahol lakunk, ahol, és semmilyen kompenzációt, kártérítés nem tudja kompenzálni az elvesztett életeket. Az én házamat már kétszer öntötte el a víz, és én kaptam kártérítést, mert volt biztosításom, de más házak, akik nem voltak biztosítva, nem kaptak semmilyen kártérítést, és, és ezt, a, ezt a szörnyűséget tulajdonképpen semmi nem tudja kárpótolni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Megmánusz asszony. Nagyon köszönjük, amit elmondott. Rátérünk a következő napi rendi pontra. 1311 per 201-es számú petíciót Garcia úr nyújtotta be Lineal de la Concepción önkormányzata nevében. A petíció tárgya egy gibraltári ingatlan fejlesztési projekt környezeti hatása. A petíció benyújtója nincs jelen, ezért eh, azonnal Békend úrnak, a bizottság képviselőjének adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony! Nagyon részletes magyarázatot nyújtottunk be arról, hogy miért mondtuk azt, hogy az Egyesült Királyság nem sértett meg EU jogot, és ezért nem indítottunk kötelezettségszegési eljárást. Tavaly megvizsgáltuk az ügyet, ellenőriztük a hatásvizsgálat minőségét, az állítás ellentétben volt hatásvizsgálat, készült hatástanulmány, megnéztük a spanyol vizek minőségét. Itt enyhítő intézkedések történtek, annak biztosítás érdekében, hogy ne érjék káros hatások ezt a területet. A felhasznált terület egy eh, része már a 9, részén már 90-es években elindult partfeltöltés, itt két Natura 2000-es eh, természetvédelmi területet is állítólag káros hatások érték a gibraltári hatóságok adatai alapján a, e, nem ért, tudtak ilyen hatást, e, ilyen negatív hatásokat e, találni sem a Fondos Marinos Marismas de Rio Palmones területén, sem pedig az Estrejo Oriental területén. Tudom, hogy vita folyt az Egyesült Királyság és Spanyolország között és ez a vitás ugye az Európai Bíróság előtt van, de ez sem változtatott a mi ele- elemzésünkön. Nem befolyásolja a munkátokat, hogy melyik ország jelölte ki ezt a területet ingatlan fejlesztésre. La a La Concepciónban állítólag csökken a homokos strand területe, ezt állították a panaszosok. Az Egyesült Királyságtól kaptunk olyan információkat, ami szerint nincs kapcsolat az ingatlan fejlesztés és a homokos strand nagyságának csökkenése között. A gibraltári hatóságok is részletes választ adtak a megkeresésünkre, és ők sem találtak semmi, ami az európai jog megsértésére utalna. Köszönöm. Elnök, kíván valamelyik kollega esetleg hozzászólni? În lumina celor prezentate de către Comisie, consider că ar trebui a bizottság által elmondottak alapján, akkor úgy gondolom, hogy lezárhatjuk ennek a petíciónak az ügyét. Rátérjük a következő napi rendi pontra. Ez egy Olaszországba terendő látogatás, tényfeltáró látogatás, szóló jelentés. Ez egy előzetes szóbeli jelentés. Most megadom a szót azoknak, akik majd részt vesznek ezen az úton Auken asszonyjal kezdem. Igen, én úgy tűnik, én vagyok az egyetlen jelenlévő, aki ennek a delegációnak a tagja volt. Négyen voltunk összesen. Mavis is tagja volt a delegációnak, ő most éppen Görögországban van. Ezért én csak néhány dolgot tudok elmondani. A látogatás célja az volt, hogy folyamatosan aggódunk amiatt, hogy a hulladék gazdálkodás, hulladék kezelés nagyon-nagyon súlyos problémákat vet fel Olaszországban. Éveken keresztül a hulladék ártalmatlanítás szörnyű módon folyt, nem tartották tiszteletben az emberek jogait, és megsértették európai jogot számos esetben. Olaszországban az embernek olyan érzése támad, hogy a hulladékkal kapcsolatos EU jogszabályok csak puszta fikciót jelentenek az olasz hatóságok számára. De mielőtt elmentünk Olaszországban, a bizottság úgy döntött, hogy az Európai Bírósághoz fordul, kötelezettségszegés miatti eljárást indít Olaszország ellen. És Olaszországnak pénzbírságot kellene fizetnie jogszabálysértés miatt bizonyos területeken, ahova ellátogatunk, úgy tűnik, hogy az emberek inkább pénzbüntetést fizetnek, mint hogy csináljanak valamit, hogy tegyenek valamit a gondok ellen. Nagyon jó tényfeltáró látogatást tettünk, nagyon intenzív volt az utunk, a lényegre koncentráltunk, nagyon sűrű volt a program, és elég nagy figyelmet kapott a mi ott létünk. Úgy éreztem, hogy fontos területeken is nagyon pozitív eredményeket értünk el. Itt nem csak a botrányokról gondolok, hanem hogy a jövőre nézve is talán lesz hatása ennek a látogatásnak. Klini úrral, környezetvédelmi miniszterrel kétszer is találkoztunk. Ő nagyon is tudatában van annak, hogy mekkora probléma van itt. Megígérte, hogy erőfeszítéseket fognak tenni, és hogy valóban nem tűrhetetlen, ami történt. De ugyanakkor ugyanezen a megbeszélésen jelen voltak regionális helyi hatóságok képviselői is. És a találkozón világos lett, hogy Olaszországban az egyik legfőbb kérdés az egész közigazgatás rendszere. És elnézést kérek az olasz kollégáimtól, de hát ez egy káosz, az egész közigazgatás egy káosz, hogyha megkérdezzük, hogy ezért kifelelős, mert ezt megkérdeztük, mint a miniszter elment, és akkor láttuk, hogy hát az emberek hogyan próbálták itt dobálni egymásnak a labdát, nem, én nem én vagyok a felelős, nem, ez nem hozzám tartozik, hanem hozzá. Úgyhogy Gyakorlatilag, hát ez szinte már nevetséges volt, de hát az embernek inkább sírni támad kedve, mint nevetni. Eh, én se tudtam, hogy most sírjak vagy nevessek az egész helyzet kapcsán. Másnap Nápolyban volt egy megbeszélésünk, és hát szinte leestem a székről, mert a régió környezetvédelmi minisztere azt mondta, hogy 551 különböző bűr, eh, polgármestere van ennek a régiónak. Hát eh, nyilván egy ilyen országban nem történhet semmi, ha nem tudnak olyan rendszert létrehozni, ami lehetővé teszi az emberek számára, hogy eh, meglássák, hogy ki felelős, miért. Tehát valahogy az közigazgatás rendszerét javítani kell. És ezt fontos elemek elő, hogy legyen a jelentésünknek, hogy leszögezzük, hogy ami a közigazgatásban van, az egy káosz és lehet, hogy a hulladék irányelve is bele kellene írni valamit erről, hogy jobb kormányzásra, irgazgatásra van szükség Olaszországban, hogy biztosítani lehessen, hogy az emberek és a hatóságok egyáltalán képesek legyenek foglalkozni a problémákkal. Ahova ellátogattunk, nos, voltunk Malakottában, láttuk a malagotai hulladék eh, feldolgozót, eh, de nem tudtuk igazán ezt megnézni. Amikor először jártunk kampányában, akkor erre volt lehetőségünk, akkor szinte kézzel fokatóan érzékeltük, hogy ott mi, mi zajlik. De Malagotta, ez egy nagyon nagy hulladék ártalmatlanító üzem, és eh, még csak nem is szelektálják a hulladékot, ami odaérkezik, csak érkezik a szemét, eh, fekete műanyag zsákokban, és eh, hát ember, egy átlagember ugye nem lát bele ezekbe a nagy fekete eh, zsákokba. Dániában a hulladékfeldolgozókban eh, nem szabad fekete, nem átlátszó zsákokat használni, hanem csak átlátszót, és Malakában itt először azt mondtam, hogy eh, hát itt először mindent ledarálnak, és utána megy a, kezdődik a hulladékártalmatlanítás. Jó, hát persze lehet darálni, de hát hogyha nem szelektált hulladékot egyszerűen benyomnak a darálóba, hát mi lesz abból? Nem látszik, hogy mi, mit tartalmaztak a zsákok. Eh, az egészségre, eh, egészséges kapcsolatos káros hatásokat sem vették eh, komolyan, és világosabban kell látni azt, hogy milyen egészségkárosító problémák lehetnek jelen. Egy másik hely, ahol ellátogatunk, Amakolt, ez egészen szörnyű szörnyű állapotok voltak. Itt az egészségkárosító hatásokat találtak. Itt ez annyira mocsaras terület volt, hogy a hatások összehasonlíthatók azzal, mintha nagyon nagy zajártalom ér valakit itt borzasztó szagok voltak. Ez egy nagy komposzt terület, egyszerűen bűzlött minden és volt a közelben egy hulladék égető. Próbálták meghatározni, hogy honnan jön ez a bűz. Erre azért kell, hogy legyen lehetőség, hogy ezt kiderítsék. Utolsó nap, szerdai napon Nápolyban jártunk, egy sok tekintetben nagyon sikeres megbeszélésen vettünk részt. Egyrészt több, a petíció több benyújtója vett részt ezen, Maszóni asszony is jelen volt, és az emberek tényleg nagyon figyeltek, figyelmesen hallgatták a panaszosokat, akik ismertették a petíciójukat. És ezután a megbeszélés után találkoztunk a hatóságokkal, Szeretném kihangsúlyozni, hogy Románó, a régió minisztere és az új polgármester, az új nápoi polgármester, akit de meg hívnak, ők elmondták nekünk, hogy arra lehet számítani, hogy javulni fog a helyzet. És azt hiszem dicsérnünk kell a nápolyi önkormányzatot azért, amit már elértek. Összehasonlítjuk, hogy két éve még milyen drámai volt a helyzet, most összegyűjtik a szemetet mindenhonnan, megpróbálják megoldani az ártalmatlanítást, és nem csak égetőt termez, terveznek, Ugye két év még rövid idő volt, de úgy tűnik, hogy Románó miniszter úgy érzi, hogy nem szabad, hogy ilyen akciózással tönkretegyék az előre haladást. Ugye régen csak depóniák voltak, egyszerűen lerakták a hulladékot, és természetesen a depóniák kampányában a hulladéklerakók nagyon súlyos problémákat okoznak. Én nagyon sajnáltam, hogy Péter Jár nem volt ott velünk a delegációval. Nagyon érdekes látogatás volt, de hát ő döntött úgy, hogy nem akar eljönni. Most várom a jelentés érte arra számítok, hogy decemberben tudjuk ezt majd bemutatni önöknek. Köszönöm a titkárságnak is a kiváló munkát. Tulajdonképpen még egy dologra lenne szükség. Most voltam először egy olyan látogatáson, hogy volt szinkron tolmácsolás, és ez kiváló volt. Sokkal hatékonyabb a munka, hogyha van szinkron tolmácsolás az egész úton. Mert ez azt jelentette, hogy a munkatársaink és mert részt tudtak venni, mindent értettek, köszönhetően a szinkron tolmácsolásnak. Ez sokkal hatékonyabbá tette a munkát, és köszönöm a titkárságnak ezt. Remélem, hogy továbbra is lesz ilyen lehetőség a, ezzel a mobil eszközzel, mert sokkal hatékonyabban dolgozunk, ha van tolmácsolás. Galtieri úr. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm Oken kolléganőnek, aki már felvázolta ennek a nagyon érdekes delegációnak a fejleményeiről. Néhányan részt vettünk ott, akik ottani képviselők vagyunk. Nem, nincs sok hozzá tennivalom, ugyanakkor két dolgot szeretnék még hozzátenni. Úgy vélem, hogy a végső jelentésben ezt figyelembe kell venni. Először is a római helyzet római szempontból mi úgy véljük, hogy botrányos a helyi hatóságoknak a hozzáállása, aki gyakorlatilag lemondtak arról, hogy európai szintű környezetvédelmet hajtsanak végre. Rómában a, a, külön válogatjuk a hulladékokat, Ugyanakkor úgy vélem, hogy a környezetvédelmi miniszter Klinicsi részéről elhangzott az, hogy szükség van egy nagy fordulatra ebben az ügyben. Hol van a nagy probléma, amelyik eh, itt ebben a kérdésben felmerül, és ugyanez tükröződik az a római petícióknál. Milyen módon lehet bevezetni egy európai szintű hulladékgyűjtési módszert alkalmazni, ahol minden, figye, mindent figyelembe vesszük? A petíciók alapján az a helyzet, hogy az a személy ott, Olaszországban, akinek a feladata ezt a rend, ennek a rendszernek a bevezetése, ellenkező megoldást talált. Egy olyan megoldást talált, amelyik meggátolja, hogy európai szintű hulladékgyűjtést hajtsanak végre. Egy nagy ideiglenes hulladékgyűjtő helyet 18 hónapig eh, nek az engedélyét adta meg. Nos, a, a az igazi kockázat az az, hogy ez az ideiglenes hulladéklerakó, az egy végleges, állandó hulladéklerakó lesz, mert a helyi hatóságok nem lesznek képesek európai szintű igazi hulladéklerakót létesíteni. Tehát az egy a veszély az, hogy már most egy kis kaput találnak arra, hogy az európai rendeleteket és szabályokat ne hajtsák végre. Tehát a Monti Dellor a, a létesítése, és ez az igazi gyenge pont a miniszter és az helyi megbizottnak a, a megoldása, ez a leggyengébb pont, tehát a mi esetünkről viszont nekünk kellene erre nyomást gyakorolni, hogy legyen egy új javaslat, a petíciót benyújtók szeretnének egy újabb megoldás, egy igazi végleges megoldást, olyan megoldás kellene, amelyik alternatív a Monti dell'Ortaccio ideiglenes tározó hulladéklerakónak a megépítését. 400 ezer tonnáról van szó 18 hónap alatt, és a legjobb megközelítés szerint ezekkel más nem lehet tenni. A delegáció egy javaslatot dolgozott ki, amelyiknek alapján nem kell külföldre vinni a hulladékokat, hanem a meglévő eh, hulladéklerakóknak a felhasználásával eh, meg el lehet kerülni a Monti del Ortaggi hulladéklerakónak a megépítését. Tehát eh, a bizottság, szakbizottságunk azt mondja, hogy ki azt a dokumentumot kellene elküldeni a helyi felügyelőnek és a miniszternek, amit a, a, a petíciót benyújtok, kidolgoztak, amelyik egy műszakilag megmutatja, hogy ez lehetséges. Milána úr, nagyon kevés, nagyon keveset tudok hozzá tenni. Én is követtem a szakbizottságnak a munkáját, a delegációnak a munkáját, mint a terület, annak a területnek a képviselője. ez a összevisszaság, ami ott jelentkezik intézményi szinten, igen komoly felelősséget ró, de a, a mostani téma másfél éve a, a főfelügyelő az, aki foglalkozik ezzel. Egy olyan főfelügyelőről van szó, akit a kormány nevezett ki. Gualtieri kolléga nagyon jól mondta ezt ez a főfelügyelő az utóbbi másfél évben egyszerűen egy új hulladék lerakót keresett. Semmit nem tett a meg különböztetett gyűjtés, a szelektív hulladékgyűjtés terén, mi az álmá és a Malagrottai hulladéklerakókat megnézzük, ezeket teljesítmény alul használják, a másodikat 20%-os kihasználtsággal működik, tehát ott lehet ott lehet megoldásokat találni, amelyek mások, mint egy ideiglenes hulladéklerakónak a megépítése. Én úgy vélem, hogy végig kellene venni és meg kellene nézni, hogy a, a szabálysértési eljárást folytatni kell. Én olaszként azt mondom, hogy fenn kell tartani a szabálysértési eljárást, mert úgy használják, hogy nem szelektív hulladék lerakókat használnak. Hogyha az az opció marad, amely most elhangzott Gualtieri úr részéről is, Monti del Jortácsi, mint végleges megoldás, Nos, ez szörnyű lenne, mert a lakosság akarata ellenére történne, mert a, a helyi intézmények ellentétes véleménye ellen, ellen lenne, Hogyha ez a megoldás maradna, úgy vélem, hogy a petíciós szakbizottságnak fel kellene lépnie, és ezt egy további szabálysértési eljárást kezdeményezni. Világos, hogy, fenn, hogy tiszteletben kell tartani minden európai jogszabályt, mindenképpen tudományos módon és techni, műszakilag de, alátámasztott megoldást kell találni, amelyet a lakosság is jóvá hagy. Ez ott nem történt meg. Ez egyfajta, mint hogy egy ez a főfelügyelő így a föntről irányít mindent, mint hogyha a törvények fölött állna. Már pedig tudjuk, hogy a főfelügyelőnek is be kell tartani a törvényeket. Mindenképpen tartsuk nyitva ezt a dossziét, függetlenül attól, hogyha lezárjuk ezt a témát, mindenképpen nyitva kell tartani a dossziét, és ez a római kérdést érinti, és ez a megyei kérdést is érinti. Ebben a helyzetben, hogy úgy mondjam, ebben a helyzetben, amikor így teljhatalommal bíró személy egy megoldást talál, ami senkinek sem jó, egy új létesítményt megépítését írja elő Róma városának a hulladékainak a feldolgozása. 50 kilométerre található óriási nagy utakat kell megtenni. De mi a helyzet? Az a helyzet, hogy vannak mm, fel nem használt, vagy nem teljesen kihasznált létesítmények, amelyeket be lehetne vonni, semmit nem tesznek annak érdekében, hogy azokat jobban felhasználják, és most azon gondolkodnak, hogy egy újat eh, építsenek. Nos, erre oda kell figyelni. A petíciós szakbizottság kapott egy petíciót, amikor ott voltunk a második nap délután, a kérelmezők aggájaikat eh, fejezték ki, mert azon a térségen már eleve kockázatos területről van szó, a Valle del Sacco területről van szó, mert ott ipari létesítmények miatt már eleve szennyezett területről van szó, vegyipar van jelen a területen, azok a vizeket és szennyezik, a és ezt a helyzetet súlyosbítaná ez a hulladék lerakó. Én úgy gondolom, hogy egy nagyon szigorú jelentést kellene kidolgozni, pontosan meg kell határozni a felelősségeket, és tudom, hogy összevisszaság van intézményi szinten is, rá kell mutatni a felelősségre, illetve rámutatni a főfelügyelőnek a működésének a hiányosságaira az utóbbi másfél évben, rámutatni arra, hogy a fe, felügyelőnek a helytelen működése az akár szabálysértési eljárást is vonhat maga után, ha nem tartja be a hulladékkezelési irányelvet. Angelini képviselőasszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egyetértek teljesen az elhangzottakkal, Milána és Gualtieri kollégák részéről röviden hangsúlyoznám, hogy a munkánk során koncentráljunk a Monti dell'Ortácsi hulladék lerakó helynek az ideiglenes mi voltára, mert a mi agályunk és a lakosság aggály az az, hogy ez az ideiglenes hulladék lerakó végül is egy hosszú távú létesítményes befektetés lesz tehát mi ezt teljesen ellenezzük. Az ideiglenesség mellett ki szeretnénk hangsúlyozni azt a kérdést, hogy egy ilyen helyzetben, sürgősségi helyzetben teljesen kihagyták a lakosság megkérdezésének a, a folyamatát. A lak környékbeli lakosság, stb., akik kifejtették negatív véleményüket, és mindez dokumentációval kellőképpen alátámasztották, ezeket a dokumentumokat nem vették figyelembe, nem hallgatták meg a lakosságot, mert azt mondták, hogy egy sürgősségi megoldásról van szó, egy rendkívüli eseményről, és annak ellenére, hogy a hatóságok megkapták ezeket a dokumentumokat, nem figyeltek erre, volt egy egyetlen egy pillanat, amikor volt lakossági konzultáció, amikor a petíciós szakbizottságunk a múlt héten ott volt Olaszországban a lakosság elvárásai teljesen mások. A Malagrottai hulladéklerakónak a lezárásával azt hittek, hogy pontot tesznek egy hosszú időszakra, amikor is azt a területet teljesen megmérgezték. Tehát a lakosság azt gondolta, hogy a Maragrotta lezárásával egy új korszak nyílik a Valle Galeriánál, ugyanakkor azt tapasztalták, hogy Malagrotta lezárásával a Monti del dell'Ortaggia hulladékre lakott e, nyitották meg, ezt a 18 hónapos ideglenességet senki nem fogja betartani, senki nem is hisz benne, és ezért a petíciós szakbizottságnak eh, mi is követtük a munkát. Gratulálok a kollégáknak, akik ott voltak, rendkívül kívül fontos munkát végeztek, nagyra tartja ezt a munkát a lakosság, a helyi lakosság is, és az intézmények is. Természetesen erre büszkék vagyunk, ez a lenne a munkánk, így kell eljárni a Petíciós Szakbizottság és az Európai Parlament nevében. Most eh, Bustinára úrnak adom meg a szót. Kedves kollégák, először is megállapítom, hogy a petíciós szakbizottság döntése, hogy elküld egy delegációt Olaszországban, az mindenképpen jó döntés volt, ezt a döntést annak alapján hoztuk meg, hogy láttuk, hogy Olaszországban aggályos a helyzet. A résztvevők megerősítették, hogy ez egy jó döntés volt, nagyon őszintén kezelítették a kérdést, és meghallgatták a feleket, a delegáció, az olasz kollégáknak, a delegáció tagjainak, az olasz kollégáknak is gratulálni kell, mert rendkívül fontos volt ez a látogatás. Hosszú viták előzték meg ezt a látogatást, és nagyon sikeres, gyümölcsöző volt. Másodszorban rámutatnék arra, hogy milyen szörnyen súlyos esetről van szó nem gondoljuk azt, hogy ez az eset hogy ez az eset nem az Európai Unión kívül van, hanem egy az Európai Unió alapító tagjának a területén van. A petíciós szakbizottság megállapította, nem csak, hogy nem tartották be az európai és a eh, nemzeti törvényeket, hanem hogy azokat szándékosan figyelmen kívül hagyták és megszegték. Ez rendkívül aggasztó, ez aggasztja a helyi lakosságot is, és az európai lakosságot is úgy gondolom, hogy mindenképpen reagálni kell erre a kérdésre, és nyomni kell, nyomást kell gyakorolni annak érdekében, hogy a helyi hatosságok ezt a problémát megoldják. Nem arról van szó, hogy ez az ország nem rendelkezik kellő műszaki és anyagi lehetőségekkel, nem. Egy gazdag országról van szó, egy olyan állam, amelyik eh, nagy ipari képességekkel eh, rendelkezik, én aggodok. Nagy barátja vagyok Olaszországnak, és emiatt még inkább sokkol ez a helyzet. Ez olyan, mint egy film volt, az a Shocking Asia című film, talán önök látták ezt a filmet, ez egy szörnyű helyzetet mutat, és ez az eset egy Európa Unió egyik alapító tagjánál jelentkezik 2012-ben. Szükség van minden szakbizottsági tagnak a hozzájárulására ahhoz, hogy megtaláljuk a legmegfelelőbb megoldásokat annak, hogy kilépünk ebből az elfogadhatatlan helyzetből. Úgy vélem, hogy e a jelentésnek szigorúan meg kell, hogy határozza a felelősségeket, egy cselekvési tervet kell kidolgoznia, és mindenképpen határidőket kell tartalmaznia együttműködésben a helyi regionális és nemzeti hatóságokkal mindent megten, mit nem meg kell tenni annak érdekében, hogy ezt az elfogadhatatlan helyzetet lezárjuk. Ez a fajta hulladékkezelési megoldás egyre terjed, és emiatt nagyon aggodok. A romániai, romániai sajtó által olyan hírek jelentek meg, hogy a hulladékokat exportálják, exportálják többek között Romániába. A helyi maffia is érintett ebben a hulladék kereskedelemben. A szervezet bűnözés tehát rátette a kezét erre is, és ezért én azt kérem, hogy kövessük nagyon közelről ezt a jelenséget, annak érdekében, úgy gondolom, hogy ezt a modellt nem kellene exportálni, nem kellene, hogy mások kövessék, mert iszonytató következményekkel jár a tagállamokra. Köszönöm, most akkor az Európai Bizottság képviselőjének adok szót, és utána Algan asszony még zára szót mondhat. Bizottság. Kariszkúr. Köszönöm szépen. Ahogy tudják, az Európai Bizottságot is nagyon aggasztja az olasz hulladékgazdálkodás helyzete, ezért több szerződésszegési eljárás zajlik Olaszország ellen, és néhány előzetes eljárás is bonyolódik. Az együttműködés az olasz hatóságokkal középszinten nagyon jó, de ahogy joggal rámutattak, nagyon sok kompetencia probléma is adódik helyi, regionális szinten, és ez a végrehajtás témaköréhez kapcsolódik, ami a az illegális hulladéklerakók helyzetét illeti az ezzel kapcsolatos ügy előrehozott állapotban van, a bizottság második alkalommal is a bírósághoz fordul ő büntetéseket kérvén. Ez egy hosszú távú folyamat. Az illegális hulladék lerakók kérdés eljutott a bizottsághoz, de van még meglehetősen széles körű probléma, ami nagyon sok olasz régióhoz kapcsolódik. Van egy másik jogsértés, amely szintén hosszú távol a kampányához kapcsolódik. Ez két évvel ezelőtt került elfogadásra, itt a bíróság megállapította, hogy Olaszország megsértette az európai jogot, a hulladékkeret irányelvet, amely aztán veszélyezteti az emberek egészségét és a környezetet is. Ma követjük ezt az ügyet, van bizonyos előrelépés. Jelenleg azt vizsgáljuk, hogy, <coughs> hogy az az előrelépés elegendő-e, illetve hogy rövid távon, illetve középtávon ennek milyen hatásai vannak. Hogy tudjuk kezelni kampányában ezt a helyzetet. Ami a malagrottai helyzetet illeti, az Európai Bizottság véleményt küldött Olaszországnak júniusban a megfelelő hulladék előkezelést illetően. Horizontálisan is vizsgáljuk ezt a kérdést, mivel úgy tűnik, hogy itt nem csak malagrottá érintő kérdésekről beszélhetünk. Az olasz hatóságok augusztusban reagáltak, válaszoltak, és a következő lépések természetesen ettől nagy mértékben függnek. Ezen túlmenően a malagrottai helyzet, illetve a posztmalagrottai helyzet is nagyon aggasztó, hiszen ez a hatalmas hulladéklerakó ugye már életciklus a végéhez közeledik, és figyelemmel kísérjük, hogy mi történik majd a jövőben, milyen megoldások várhatóak. a megoldás a nemzeti hatóságok kezében van, ezt a bizottság nem tudja végrehajtani. ameddig ezek ugye az európai szabályoknak megfelelnek. Megbeszéléseket folytatunk az olasz hatóságokkal, és rámutattunk arra, hogy nagyon lényeges, hogy a Malagrotta utáni megoldások kövessék az európai szabályokat. Gondolok itt a hatásvizsgálatra és a nyilvános konzultációra. Lációban is követjük az eseményeket egy eljárást lezártunk, mivel Olaszország egy hulladékkezelési tervet fogadott el, úgy tűnik tehát, hogy az eszközök helyükön vannak, de természetesen további lépésekre van szükség ezek végrehajtása érdekében, és ez meglehetősen nehéznek tűnik. Nem nagyon szeretnék itt további részletekbe menni, csak annyit szeretnék hangsúlyozni, hogy a bizottság követi az eseményeket, és a bizottság is természetesen nagyon érdekelt az előrehaladásban és megtesszük a szükséges lépéseket, amennyivel ezekre szükség van. Köszönöm. Auken asszony, engedje meg, hogy még valamit hozzá tegyek az egészhez. Kérem, hogy fogalmazzon röviden, mivel kezdődik a koordinátorok ülése. Mindenek előtt köszönetet szeretnék mondani az olasz kollégáknak a hozzászólásukért. Nagyon érdekes és értékes volt, az nagyon fontos volt, hogy ön is jelen volt a látogatás során. Úgy döntöttünk, hogy a hivatalos delegáció nem állhat az érintett ország képviselőivől, ez adja meg a legnagyobb átláthatóságot, ez a legtisztességesebb eljárás. Hogyha az Unió úgy külsőként kíván fellépni, akkor az emberek úgy érzik, hogy igen, tisztességesen bánunk velük. Az olasz kollégák részt vettek, de csak úgy kívülről figyelték az eseményeket, ez egy nagyon jó jel szerintem, és szerintem ez lenne az előre vezető út. egy pár konkrétabb megjegyzésem hadd legyen még. Mindenképpen nagyon lényeges az, hogy az olasz stratégia az, hogy amikor már ellepi őket a személy, akkor mindig vészhelyzetről számolnak be, és az első hozzáférhető szemét teleple rakják a szemetet, és az lehet, hogy gyönyörű természeti környezetben van. Oda kell figyelni erre a problémára ez ügyben lépni kell, nem lehet, hogy az uniós szabályokat egész egyszerűen félretesszük azzal, hogy azt mondjuk, hogy vészhelyzet van. Még két dologgal kellene foglalkoznunk, az egyik, amire Viktor is rámutatott, a hulladékexportok, illet, a hulladékexportokat illetően. Itt több dologról beszélünk egyszerre. Teljesen egyértelmű, hogy vannak még különböző maffia érdekek ebben, és hogyha ezt tovább vizsgálnánk, akkor azt látnánk, hogy az észak az régiók még mindig a mafiát alkalmazzák, hogy megszabaduljanak a szeméttől. Nápolyban például azt látjuk, hogy a hulladék egy része Hollandiába kerül szemétégetőkbe. Ez intelligens stratégia lehet ahelyett, hogy növelnék a nápolyi égető kapacitásokat, ami nem lenne jó. Úgy gondolom, hogy a hulladék irányelv alapján kellene eljárniuk az újrahasznosítást növelvén, és így tovább. Ez a modell lehet hasznos. A probléma az, hogy olyan országokban, mint Dánia vagy Hollandia, ö, olyan helyzetbe kerül, hogy mindent elégetünk, mint ö, északi piromániások. Ö, ezt energiaforrásként is figyelembe kellene venni. Tehát nem csak Olaszországot és a maffiát kell itt figyelembe vennünk, hanem bizonyos más rövidtávú pénzügyi vonatkozásokra is oda kell figyelni. Aztán a pénzről szólnék még. Amikor összeültünk az olaszokkal, akkor mindig pénzt kértek. A bizottság elmondta azonban, hogy először is hiteles terveket kell látnunk, hiszen amit idáig láttunk, az nem volt más, mint fikció. Nápolyban azonban láttunk valamit, ami nem minősült fikciónak. És bár tudom, hogy Olaszország feladata az, hogy felossza a pénzeszközöket, ennek ellenére úgy gondolom, hogy írni kellene egy jelentést arról, hogyha pozitív lépéseket tesznek, akkor igenis támogatjuk őket pénzeszközökkel, hogy ezeket a terveket végrehajthassák. Ezt jó lenne pontként felvenni a szövegbe, hiszen látunk előrelépést bizonyos területeken. Köszönöm. Nagyon köszönöm. Milán úr, szinte röviden kérném, hogy szóljon. Csak egy apró megjegyzésem és egy kérdésem lenne a bizottsághoz. Júliusban volt egy másik ö, meghallgatás, egy másik esetben, Korkollel, szinten Lációban, és akkor a bizottság megígérte, hogy egy jelentést ír Láció tartományról, a, a Peti Szakbizottságnak. Kérdem tisztelettel, hogy hol áll ennek a jelentésnek a kidolgozása. Augusztusban vártunk választ erre, és most jön, és most még mindig várjuk ezt a munkát. Remélem, hogy ez a jelentés hamarosan megszületik. Kérdem, hogy hol tartanak. A második megállapítás. Hogy zárult a szabálysértési eljárás lációban, a, hogyha bemutatásra került egy terv, hogyha van ez a terv, amelyikről most beszélünk, ezzel kapcsolatban nagyon sok vita van. A, a tervben az szerepel, hogy a Monti del a lerakatát építik föl és a Colleferroi mechanikus feldolgozás. Kollepiánban mindazok a ö, problémák előfordulnak, amelyeket most tapasztaltunk ö, Nos, az a bizonyos terv mennyire volt elfogadható, mennyire volt hihetető, hihető, hogyha a lakosság, a Peti Szakbizottság és az intézmények már most fellépnek a megoldás ellen. Remélem, hogy a bizottság nem lesz túl engedékeny ebben a helyzetben az országgal szemben. Angelini képviselőnő, van egy kérdésem a bizottsághoz. Úgy tűnik, hogy a bizottság megint megerősítette azt, hogy alapvető fontosságú a lakosság bevonása a döntéshozatali folyamatban bizottság a jövőben garantálja a lakosságnak a lehetőséget ahhoz, hogy részt vegyen a döntéshozási folyamatban, az ilyen eseményeknél, például a Monti del Jortácsó ideglenes hulladék lerakó meghatározásánál, vagy ez egy olyan fiktív dolog, amelyet nem lehet a gyakorlatban alkalmazni. Köszönöm szépen. Rövid szünet következik, kettő percben. Utána zárt ö, ülés következik a koordinátorok számára.